Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää vuoden. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és boldog új évet. Biztos vagyok benne, hogy mindenkit megrázott a haiti földrengés, és az áldozatok nagyon nagy száma. Ma reggel azt hallottam, hogy lehet, hogy százezren haltak meg ebben a rettenetes földrengésben. Ez szörnyű hír. Csak abban bízhatunk, hogy az Európai Unió humanitárius segítsége eljut azokhoz, akik leginkább rászorulnak. A jövő heti plenárison biztos vagyok benne, hogy szó lesz erről a rettenetes földrengésről és az emberi életekben okozott szörnyű kárról. Szeretném megkérdezni, hogy a, az ülés napi rendjét elfogadhatjuk-e. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ö, úgy ítélem meg, hogy a napi rendet elfogadtuk. Szeretnék rámutatni, hogy 11 óra 30 perckor elnapoljuk, bezárjuk a, az ülést, és 11.30-től az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszközről folyik majd munkacsoport ülés. Ez zárt ülés lesz, minden tag, minden képviselő részt vehet rajta. Ez lesz az első hivatalos ülése ennek a munkacsoportnak, hiszen a munkacsoport tagjainak a listája, névsora mostanra alakult ki. Még egy észrevételem lenne, ami pedig a biztos erőtek meghallgatásával kapcsolatos. Biztos vagyok benne, hogy önök minnyáján részt vettek a főképviselő Catherine Ashton meghallgatásán eh, hétfőn, és eh, a külügyi bizottság eh, levelet küldött a parlament elnökének, de mit tehetünk mi albizottságként? Nos, január 25-i ülésünkön megbeszélhetnénk, megvitathatnánk, hogy mi lesz a munkamódszerünk, hogyan fogunk együttműködni a főképviselővel. Természetesen fontos, hogy intézményközi megállapodás szülessen, és nem szeretnénk akadályozni egyáltalán ezt a folyamatot, de lehet, hogy levelet is fogalmazhatnánk, intézhetnénk a főképviselőhöz, amiben felvázolhatnánk, hogy albizottságunk miként képzeli el a vele való együttműködést, illetve a munkatársaival való együttműködést a jövőben. A napjelenden a második pontnál szerepel az elnök közleményei szeretném, hogyha kevés időt töltenénk ezzel, de nagyon sok minden történt a legutóbbi ülés óta, úgyhogy mégiscsak szólnom kell. Volt egy békés tüntetés Moszkvában szilveszter estéjén, és a Szaharov díj egyik jelöltje, Judmia Alexandrova is részt vett, ezen őt letartóztatták. Alexejava asszony nagy figyelmet kapott korábban is. 50 embert állítottak elő szilveszterkor, közöttük egy 82 éves emberi jogi aktivistát. Alexejeva asszony a rendőrségre ment, és követelte, hogy mindenkit helyezzenek szabadlábra de ekkor inkább őt is letartóztatta a moszkvai rendőrség. Ez nagyon rossz fényt vett a moszkvai rendőrségre. Január 1-én a parlament elnöke nagyon határozottan elítélte ezt a letartóztatást, és határozottan követelte, hogy mindenkit helyezzenek szabadlábra, nagyon jó, hogy ezt tette az elnök, nagyon jó, hogy ilyen gyorsan reagált. Néhány szóban Kínáról is szólnék. Biztos, hogy ö, tudják önök, hogy ö, egy nagyon fontos állásfoglalás fog születni Liu Xiaobo asszonynal kapcsolatban, a kínai ö, emberi jogokkal kapcsolatban. Ezt a hölgyet, ezt az asszony 11 éves börtönbüntetéssel sújtották, mert ö, Kína állam érdekei ellen ö, cselekedett, lépett fel, felforgató tevékenységet folytatott, úgymond. A van egy kínai törvénycikk, amit nagyon gyakran felhasználnak az emberi jogi aktivisták ellen. Liaxia Bo asszonyt folyamatosan üldöztetés éri. Elnökünk elítélte ezt a fajta fellépést, illetve az emberi jogi aktivisták üldöztetését. Buzek elnök levelet intézett a kínai eh, nagykövetnek, a brüsszeli eh, nagykövetnek. Aztán az újgúr menedékkérőkkel kapcsolatban is szeretnék szólni őket eh, Kambodzsából Kínába ö, toloncolták. Ez egy nagyon súlyos kérdés, és szeretnék rámutatni, hogy az Európai Unió és Kambodzsa között keretegyezményt kötöttek 1997. áprilisában, és ennek a keretegyezménynek van egy záradéka, ami lehetővé teszi, hogy befagyasszák az egyezmény alkalmazását. Én bízom benne, hogy minden kollega oda fog figyelni erre az ügyre, ugyanis az újgur menedékkérők sorsa nagyon nagy veszélyeknek van két éve, lehet, hogy életük is veszélybe került. Vietnámi szerzetesek és apácák látogattak nem régen a parlamentbe, Azért fontos ez, mert őket a közelmúltban elnyomás érte, elnyomó intézkedések születtek velük szemben. December vége óta azonban, ha jól tudom, nem volt semmilyen erőszakos cselekmény a a rendházak ellen. és úgy tűnik, hogy azóta tudnak működni, tudják végezni a tevékenységüket. Nem tudom, hogy az EU fellépése mennyiben játszott ebben szerepet, minden esetre segítségünkre szükségük van. Aztán van néhány sürgős kérdés, emberi jogi vonatkozású, 2009 végéről. Először is elfogadtunk egy sürgős állásfoglalást Azerbajdzsánnal kapcsolatban és a szólásszabadsággal ott. Mi történt azóta? Mi történt a plenárison lezajlott vita óta, amelyen két blogger mellett állt ki a parlament, akiket elnyomtak, illetve zaklattak. Nos, az történt, hogy az ítélet ellen fellebbezett a két blogger, karácsony előtt, január végén fogják tárgyalni a fellebezésüket. Ez a két ember azóta is börtönben van. Nagyon bízunk benne, hogy megváltoztatják a fellebíteli bíróságon az ítéletüket. Nagyon szorosan nyomon követjük ezt a kérdést, és gondoskodni akarunk róla, hogy ezt a két embert szabadlábra helyezzék. Aztán még két rövid ügy, Uganda a parlament állásfoglalást fogadott el a antihomoszexuális törvényel kapcsolatban, ami 2009-ben született Ugandában, a törvény tervezettel kapcsolatban a parlament felhívást intézett az ugandai hatóságokhoz, hogy ne fogadják el ezt a törvényt. Vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy a helyi törvényhozás esetleg eláll ettől a szándékától, és tegnap azt a hírt kaptam, hogy tényleg visszavonták a törvénytervezetet, úgyhogy a parlament foglalása nem hiába született Nyilván nem csak a parlamenten múlt, de ettől még nagyon jó hír ez. Végül pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság a parlament állásfoglalást fogadott el a Kongói Demokratikus Köztársaságról is, ugyanis erőszakos támadások, atrocitások értek emberi jogi aktivistákat ott. az ENSZ missziója a MONUK a MONUK támogatja, segíti azt a tevékenységet, miszerint megvédjük a polgári személyeket az ilyen atrocitásoktól. A tavasszal vissza kell térnünk a kongói kérdésre, mert más emberi jogsértések is voltak ott, például nőket tömegesen erőszakoltak meg. A kollégák közül bárkinek van-e bármilyen sürgős időszerű felvetése? Ha nincs, akkor talán eltérhetünk a harmadik pontra a rendünkbe. A spanyol elnökség több képviselője is velünk van. Ugye eszmecserét folytatunk az elnökséggel, az emberi jogi és demokrácia terén folytatott folytatandó programról, a spanyol külügyminisztérium emberi jogi eh, képviselője van itt, illetve az Amnesty International eh, képviselője, Amnesty International EU eh, osztályának vezetője, illetve az emberi jogok és demokrácia hálózat képviselője, ők egy kiváló partner. Guardaro úrnak adnám meg először a szót. Mindenek előtt nagy szeretettel üdvözlöm önt. Önnek nagyon fontos a feladata, hiszen ön az, aki nagyon nehéz körülmények között kell, hogy végezze munkáját. Változnak a körülmények, a főképviselő most kezdte meg munkáját. Nem tudom, hogy hogyan fog megbirkózni majd ezzel az átmeneti időszakkal. Nagyon szívesen működünk együtt minden lehetséges módon önnel. Spanyolország lesz az elnöke a kohó meetingeknek, találkozóknak. Valder úrnak átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önök között. Mióta Spanyolország csatlakozott az Európai Unióhoz, negyedik alkalommal látja el az elnöki teendőket. A mostani elnökség azonban eltér az eddigi elnökségektől. Kulcsfontossági időpontban kerül erre sor. Ez Spanyolország, az Európai Unió és a nemzetközi környezet szempontjából is fontos. Jelenleg átmeneti időszakot érünk, változásról beszélhetünk. A Lisszaboni szerződés decemberben, múlt decemberben életbe lépett, és ez mindenképpen nagyon szilárd bázist ad az Európai Unió működésének, ugyanakkor az átmeneti időszakról is gondoskodik. Az, EU, az Európai Unió tanács elnökségét Spanyolország megpróbálja erős kézzel ellátni, és nagyon komoly megtiszteltetése Spanyolországnak, hogy pont ráesett a sor illetve a jövő Európáját is megpróbáljuk megvalósítani. Mint említettem, kulcsfontosságú időpont ez a nemzetközi közösség szempontjából is. Megpróbálunk a gazdasági válság, illetve az éghajlatváltozás ellen is harcolni. Pontosan tudjuk, hogy ebben az időszakban az emberi jogokra is nagyon oda kell figyelni. Próbálunk nagyon aktívan fellépni ebben a, ezen a területen. Az elkövetkezendő fél évben azt gondolom, hogy nagyon sok lehetősége lesz Spanyolországnak arra, hogy megmutassa, mit tud. A politikai lendületet megpróbáljuk megadni az Európai Uniónak, hogy az Európai Unió valóban főszereplő lehessen a világ szintéren, emberi jogi területen. Az Európai Uniónak Eston asszony látja majd el a külügyi fő megbízotti posztját és természetesen hozzá tartoznak majd részben az emberi jogi kérdések is. Az emberi eh, jogi fellépés az Európai Unió eh, szempontjából, illetve a külügyi fellépés eh, mindenképpen kulcsfontosságú az Európai Unió szerepét tekintjük. Fontos tehát egy új európai emberi jogi politikát kialakítani. Az elkövetkezendő hat hónapban megpróbáljuk kihasználni azt, hogy oly körülmények vannak, hogy ezek erősebb kezet adnak az Európai Uniónak. Nagyon fontos megvalósítani ugyanakkor a folytonosságot is, ez igaz az emberi jogi kérdésekre is, és a létező iránymutatásokban foglalt célkitűzéseket próbáljuk ezen hat hónap alatt megvalósítani. Megpróbálunk hatékonyabban fellépni, ott, ahol ez hozzáadott értéket jelent. Az elkövetkezendő hat hónap során. Az lenne a tanács célja, hogy a transzverzalitást megvalósítsuk, illetve hogy az emberi jogokkal foglalkozván a folytonosságot tudjuk biztos, biztosítani. Az, eddigi, az eddigiekben elkezdett párbeszédekkel, konzultációkat folytatjuk majd, illetve ezeket ki kell egészíteni föl kell tartani a kapcsolatot természetesen az ENSZ-el, illetve más nemzetközi szervezetekkel is. Mindenképpen el kell azt kerül, vagy el, el kell azt érni, hogy a lehető legjobb gyakorlatokat valósítsuk meg az Európai Unió területen. Jó lenne az is, hogyha harmadik országokban, harmadik államokban jobban ismernék az Európai Unió külpolitikájának, emberi jogi politikájának lényegét, ezeknek az iránymutatásait, illetve szorosabb kapcsolatot kell létrehozni az emberi jogok nem betartásának áldozataival is megpróbálunk egy olyan munkát is végrehajtani, ami azzal jár, hogy leegyszerűsítjük az emberi jogi iránymutatásokat. A kohomot mindenképpen úgy fogjuk használni, mint a 27 tagállam, tagállam legfontosabb emberi jogi fórumát. A bizottság, illetve a tanács titkárságával is természetesen nagyon szoros kapcsolatban állunk majd. Illetve természetesen Eston asszony fő megbízott hivatalával is. A spanyol elnökség alatt a tanács nagyon szoros kapcsolatot ápolt majd a parlamenttel, illetve szakbizottságaival, a Kohomon keresztül is. Mindenképpen eh, beszámolunk majd a Kohomban hozott döntésekről is, és a különleges esetekről, egyedi esetekről is beszámolunk majd. Jelen jelen szakbizottság elnökét, Hautala asszonyt, és meghívjuk a kohom üléseire. Részt vehet a kohom tárgyalásain, ülésein. Nagyon fontos az is, hogy szoros kapcsolatot hogy szoros kapcsolatot állapi, folytassunk a harmadik országokkal, tehát hogy az Európai Unió követségein, képviseletein megfelelő munka folyjon a civil társadalommal is természetesen folyamatos kapcsolatot kell tartani, hiszen ők is nagyon aktív szerepet vállalnak az emberi jogok védelmében. Tehát az Európai Unió külső fellépésében folytonosság az egyik ö, nagyon fontos prioritás. Az emberi jogok területén itt ö, konkrétan kiemelném a ö, halálbüntetés elleni harcot, illetve a fegyveres konfliktusokban résztvevő gyermekharcosok jelenség ellen fölvenni a harcot, aztán a férfiak és nők közötti egyenlőség, esélyegyenlőség, aztán a leszbikus, homoszexuális, transzik, transzexuális személyek jogainak biztosítása, prioritása az ivóvíz biztosítása, a fogyatékkal élők jogainak biztosítása, az emberi jogi aktivisták tevékenységének segítése. Ezek lennének a legfontosabb prioritások. Illetve van még egy utolsó prioritásunk, ez pedig az, hogy az ENSZ-ben 2011-ig elérjük azt, hogy a legsúlyosabb emberi jogi, az emberi jog nem tiszteletben tartása ellen egyfajta nyilatkozatot tegyen. Mint bizonyára tudják, a spanyol kormány elnökének személyes ügye a halálbüntetés elleni harc. Már régóta aktív ebben a kérdésben, Úgyhogy minden ö, olyan bilaterális kapcsolatban felmerül ez a téma, amelyet a spanyol kormány ápol harmadik államokban. A halálbüntetés elleni harc éppen ezért az első számú prioritása a spanyol elnökségnek. Múlt júliusban a spanyol külügyminiszter egy szemináriumot rendezett erről a kérdésről, tehát a halálbüntetés kérdése az arab világban, ez volt a címe. Nagyon sokan részt vettek, sok szakértő részt vett ezen, mind az arab világból, mind Spanyolországból. Aztán Zapatero úr egy nemzetközi halálbüntetés elleni bizottságot alakított ki, itt neves szakértők vesznek részt, melyek, akiknek az lenne a legfőbb feladata, hogy a párbeszédet segítsék elő harmadik országokkal, olyan országokkal, ahol még mindig él a halálbüntetés büntetés gyakorlata. Hogy jobban működjön ez a bizottság, tavaly novemberben nemzeti koordinátort nevezte ki ennek élére. Hasonló ennek a koordinátornak a szerepe, mint egy nagykövetnek. Rafael Valle látja el ezt a feladatot. Báje nagykövet úr lesz a kapcsolat az Európai Unió, illetve a elkövetkezetlenkből fölálló Nemzetközi Halálbüntetési Bizottság között. Ő lesz az összekötő tehát az Európai Unió halálbüntetéssel kapcsolatos politikájának. Eston asszony Miguel Ángel Moretinoszal, a spanyol külügyminiszterrel is megtárgyalta ezt a kérdést tavaly decemberben, amikor is egy ülést tartottak. Az is fölmerült, hogy jogi szakértőket foglalkoztatnak majd az Európai Unió különböző képviseletein, külképviseletein harmadik országban, akiknek a szakterülete pontosan a halálbüntetés. Tehát mindenképpen fontos lenne az is, hogy valamiféle jogvédelmet biztosítsunk azon európai állampolgároknak, akik harmad, akiket harmadik országokban halálra ítéltek. Az Európai Unió elnöksége két, legfő, két fontos fellépést tervez az ENSZ égisze alatt. Az első ilyen fellépés egy állásfoglalás lenne. Ezt az ENSZ előtt szeretnénk benyújtani egy halálbüntetési moratóriummal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban egyébként már léteznek állásfoglalások, illetve határozatok, az ENSZ-ben ezeket már elfogadták. 2007-ben és 2008-ban fogadták el ezeket. 2010 kulcsfontosságú év, hiszen az Európai Uniónak nagyon jól, hatékonyan kell föllépnie, pragmatikus módon, és mindenképpen egyfajta region, transregionális összefogást kell kialakítani azon országok között, akik a halálbüntetés ellen harcolnak. Belgiummal is megpróbálunk szorosan együttműködni, hogy ők is támogassák ezt a tervezett ENSZ határozatot. a hét elején az Európai Tanácsban is elkezdtünk már a 27 tagállam között ezzel kapcsolatban elgondolkodni, elmélkedni, és vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon aktívan támogatják a halálbüntetés elleni harcot. Az Európai Unió bilaterális kapcsolataiban megpróbáljuk nagyon pozitívan kezelni azt a, azt a jelenséget, hogyha ezek a harmadik országok vagy a gyakorlatban, vagy de jure eltörölték, vagy nem használják már a halálbüntetést. Rendkívül fontos, hogy a bűncselekmény elkövetésekor kiskorú személyek esetében, a terhes nők esetében, illetve a pszichológiai betegségekkel vagy fogyatékkal rendelkezők esetében különösképpen hangsúlyozzuk a halálbüntetés elfogadhatatlanságát. Megpróbáljuk az ezzel kapcsolatos kampányokat, hadjáratokat még intenzívebbé tenni, Úgyhogy az összes harmadik országgal folytatott, vagy érintett harmadik országgal folytatott párbeszédben ezt mindenképpen hangsúlyozni fogjuk ezt a témát. a polgári és politikai jogokról szóló ö, egyezmény egyébként szintén tartalmazza a halálbüntetés elfogadhatatlanságát. azokban az esetekben különösen intenzíven kell fellépni, ahol az említett körülmények alkalmazhatóak, vagy tapasztalhatóak. Tehát, hogyha például politikai cselekedetek, politikai fellépés miatt ér, ö, ítéltek határa, halára valakit. Február 26-én Genfben kerül sor a negyedik halálbüntetés elleni kongresszusra. Ez, a, ez az esemény szerepel majd egyébként a Kohon napirendjén is, és nagyon magas szinten képviselteti magát az Európai Unió ezen Genfi konferencián. Azt gondolom, hogy a harmadik országok szempontjából mindenképpen példaértékű lesz majd ez a konferencia. Spanyolországot Zapatero úr fogja képviselni, ő szerepel majd, vagy részt vesz majd a konferencia megnyitásán is. Aztán a különböző ö, embertelen bánásmóddal, illetve kínzással kapcsolatos fellépésük, ugye ez a második prioritás. Nos, nagyon kevés olyan ország van a világon, ahol ezek a gyakorlatok, káros gyakorlatok nem léteznek egyáltalán nagyon nehéz ezen felép, vagy az ezen típusú eljárásokat egyébként ellenőrizni. Már évek óta az Európai Unió egyik prioritását képezi az emberi jogi területen ez a fajta harc. Az ENSZ kínzás elleni egyezménye az alapja ennek a harcnak, illetve ide kapcsolódik a terrorizmus elleni harc is hiszen ebben is garantálni kell az emberi jogokat. Az elkövetkezendő fél évben a létező mechanizmusokat szeretnénk használni, mégpedig lehető leghatékonyabban. Az Európai Unió kínzással kapcsolatos iránymutatásait fogjuk alkalmazni, azon esetekben, ahol természetesen ahol információhoz jutunk, hogy ez az eset forog fenn. Tehát, hogy kínzásról van szó. Ez a téma a harmadik országokkal folytatott párbeszédekben, konzultációkban is szerepel majd, illetve az Európa Tanács kínzást megelőző bizottságával is szorosan együttműködünk majd. Spanyolország már ratifikolta a ö, kínzás elleni fakultatív jegyzőkönyvet, Fernando Marinho, független spanyol szakértő foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ezzel a kérdéssel Spanyolországban egyébként még foglalkozik az ombudsman is. Megpróbáljuk azt elérni, hogy a lehető legtöbb ország csatlakozon ezen fakultatív jegyzőkönyvhöz, protokollhoz. Meg kell nézni azt, hogy egyes országokban milyen módon lehet ezt leggyorsabban elérni. Spanyolország nagyon komolyan veszi azt, hogy a gyermekek elleni ö, erőszakban ö, fellépjen. Santos Pais asszony ennek a kérdésnek a képviselője Spanyolországban, és segítségével Spanyolország ö, sokkal jobban ismeri ezt a kérdéskört. A spanyol elnökség alatt a, ezzel kapcsolatos szakértőket, illetve főképviselőt, tehát az gyermekek kínzása elleni harc főképviselőjét mindenképpen támogatni fogja majd. Az Európai Unió gyermekjogi iránymutatásait fogjuk majd megpróbálni alkalmazni, mégpedig a lehető leghatékonyabb módon, és tudjuk, hogy tíz kísérleti országban ezt a munkát már elkezdték, ezt folytatjuk majd. Az együttműködési projekteket is folytatjuk majd, illetve bármilyen olyan projektet, amely javíthatja a alapvető jogaiktól megvont gyermekek helyzetét. Gondolok itt a gyermekmunkára, illetve bármilyen más ilyen gyakorlatra. Az Európai Unió elnöksége, spanyol elnöksége odafigyel természetesen a gyermekharcosok problémájára is. Nagyon sok gyerek harcol sajnálatos módon a fegyveres konfliktusokban. Tizenkilenc olyan országra fogjuk koncentrálni munkánkat, amelyeket különösen súlyosan érint ez a kérdés, illetve odafigyelünk majd a gyermekek nem csak a kisfiúkra, akik katonaként lépnek fel, vagy kénytelenek lenni a fegyveres harcosokban, hanem a kislányok kérdésére is odafigyelünk, akiket nagyon sokszor kizsákmányolnak a fegyveres konfliktusok alatt. nagyon sokszor, miután kevésbé láthatóak a gyermekek, nem is figyelnek oda rájuk, nos, ez ellen is felkívunk, felkívánunk lépni. A spanyol kormány elnöke többször is kinyilatkoztatta már, hogy 2010 első fél évében az innováció és az egyenlőség lesz a legf- két legfőbb téma a spanyol elnökségben. Az egyenlőség olyan ívet fog majd végigjárni a különböző témák között, amelyet minden témában megpróbálunk érvényesíteni a különböző államok, illetve ö, szociális csoportok vagy társadalmi csoportok közötti egyenlőség és szolidaritás is prioritást jelent. Aktívan harcolunk a férfiak és nők egyenlőségért, illetve a szexuális orientáció val kapcsolatos megkülönböztetések ellen is. Ezt az összes lehetséges fórumon, az összes kétoldalú kapcsolatban fölemlítjük. Spanyolország számára ez a kérdés nemzeti identitást is jelent. Spanyolország határain belül, illetve kívül is a spanyol kormány első alelnökének személyes ügye, De La Vega asszonynak, Éppen ezért került sor arra, hogy Spanyolországban egy egyenlőségi minisztériumot alakítottak. Mint említettem, minden lehetséges fórumon, gazdasági, társadalmi és egyéb fórumon Spanyolország képviseli ezt a kérdést. Márciusban Valenciában lesz egy, egy női jogi konferencia, és azt gondolom, hogy ez kiváló alkalom lesz arra, az elnök félbe... Elnézést kérek, nagyon érdekes dolgokról beszél, de kicsit túlságosan gyorsan. Egy kicsit ö, lassítana esetleg? Nem kell kihagyni semmit, mert nagyon fontos, csak lassabban mondja. Es bajo la iniciativa de la vicepresidenta del gobierno. Tehát a kormány alelnökének kezdeményezésére 2010-ben sor kerül majd március, márciusban Valenciában egy nőjogi konferenciára. Ennek a konferenciának az lesz a célja, hogy konkrét cselekedeteket, fellépéseket javasoljanak, illetve spanyol és afrikai nők találkozási fórumát alakítsák ki. Az Európai Unió tagállamait is természetesen szívesen látjuk ezen és más hasonló konferenciákon. A spanyol elnökség az összes eddig létező esélyegyenlőségi, vagy nők és férfiak egyenlőségével kapcsolatos mechanizmust felhasználja majd. A közös kül- és biztonsági politikában is megvalósul már, hál' Istennek, az esélyegyenlőség kérdése. Kohom egyéb munkájában arra kérjük a tagállamokat, hogy konkrétan fogalmazzák meg, hogy hogyan kívánnak fellépni ebben a, ezen a kérdéssel kapcsolatban, tehát a fizikai és erkölcsi integritás kérdésével kapcsolatban, már ami a férfiak és nők esélyegyelőségére vonatkozik. A nők és gyermekek elleni erőszak elleni harc is ide kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban egyébként már nagyon sok minden sikerült elérni. A cseh és svéd elnökség alatt a 27 tagállam nagykövetségei ezzel kapcsolatban komolyan előreléptek. A Kohom nők elleni erőszak task force nagyon sok jelentést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Ez komoly adatbázis, és mindenképpen a jövőben is felértékelődik majd ennek az adatbázisnak a szerepe. A spanyol elnökség azonban ezen is túl szeretne lépni, megpróbál ugyanis konkrétan fellépni ez ügyben, már Brüsszelen keresztül is, illetve az Európai Unió nagykövetségei képviseletein keresztül is. A következő fél évben végrehajtjuk a különböző női erőszakkal kapcsolatos iránymutatásokat, illetve az összegyűjtött információ alapján ezt horizontális módon is megtesszük. A spanyol elnökség különösen odafigyel majd az egyedi esetekre, amikor tudomást szerzünk arról, hogy a nők ellen erőszakot alkalmaznak, illetve minden kockázattal élő, tehát veszélyben élő nő esetében megpróbálunk fellépni. a harmadik országokkal kapcsolatos emberi jogi elemzésekben is mindig odafigyelünk majd az esélyegyenlőség nők és férfiak egyenlőségének kérdésre. Ami a nők elleni erőszakot illeti, a spanyol elnökség különösen odafigyel arra, hogy a gyakorlatban megvalósuljanak az ENSZ biztonsági tanácsának ajánlásai, tehát nőkkel kapcsolatban, szexuális erőszakkal kapcsolatban, fegyveres erőszak, erőszakok, fegyveres konfliktusok esetében. Idén, októberben egyébként a 13-25-ös rendkívül fontos ENSZ egyezménynek vagy határozatnak a tizedik évfordulóját fogjuk majd ünnepelni. Idén március 1-e és 12-e között lesz New Yorkban a nők jogával kapcsolatos konferencia. Idén különösen fontos lesz ennek a konferenciának a szerepe, hiszen 15 éve 15 éves évfordulója lesz annak, hogy a Pidgin nők helyzetéről tartott konferenciát eh, az ENSZ, illetve eh, a Beijingi Egyezmény 15. Év, évfordulójáról, évfordulóját ünnepeljük. Nos, a spanyol elnökség a pekingi elkötelezettséget, kötelezettségvállalásokat próbálja megvalósítani. Február 4-én és 5-én, tehát az említett konferencia előtt, Cádizban, Európában lesz egy Beijing plusz 15-ös konferencia. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács kis képviselteti magát, illetve az összes európai női jogi szervezet. És természetesen a tárgy nem más, mint a nők és férfiak egyenlősége. a szexuális orientáció val kapcsolatos diszkrimináció elleni harc szintén prioritást kép, képez. A szokásostól eltérő szexuális orientáció nagyon sérülékeny társadalmi csoportot jelent. Nagyon sokszor súlyosan diszkriminálják őket, üldözik őket, kínozzák őket, avagy akár arra is volt már példa, hogy meggyilkolják őket. a hasonneműek közötti szexuális kapcsolat felnőttek esetében néhány országban bűncselekmény, és akár halálbüntetéssel is lehet ezt büntetni. A leszbikusok, homoszexuálisok, biszexuálisok, transzexuálisok el, el, diszkriminációja mindenképpen megsérti az alapjogi konvenciókat és egyezményeket. Nos, ezek ellen is fel kívánunk lépni. Az elmúlt években Spanyolország úttörő szerepet játszott, és ezen személyek jogait szívén viseli. Néhány éve azonos nemű párok házasságát is elfogadja már, elismeri már Spanyolország. Az Európai Unióban egyre nyilvánvalóbb az, hogy nem lehetünk tehetetlenek, nem nézhetjük ölbetett kézzel, hogyha ilyen típusú bűncselekményeket követnek el Európában, tehát hogyha diszkriminálják, kínozzák, stb. stb. a szokásostól eltérő szexuális orientáció személyeket. Az Európai Unió közös kül- és biztonsági politikája is szól erről a kérdésről. A nők elleni erőszak, illetve a kínzásról szóló iránymutatások vonatkoznak ide. Ezek létező eszközök már, tehát megvan ez már az Európai Unió ö, fegyvertárában, de nagyon kevés alkalommal használják csak fel valójában, annak érdekében, hogy megvédjék ezt a nagyon sérülékeny társadalmi csoportot. Sajnos nincs meg még az a bevett szokás az európai társadalomban, hogy ezen jogi eszközökkel megvédjék ezt a csoportot. A spanyol elnökség célja, hogy a kohomban egy eszköztárat fogalmazzunk meg, valósítsunk meg, amely túlmutat a jelenlegi jogeszközöken, és amelyeket könnyebben lehetne használni a jövőben a leszbikusok, biszexuálisok, homoszexuálok és transzexuálisok védelmében. Ezzel kapcsolatban egyébként már léteznek, tehát egyes tagállamok már használnak nagyon előremutató jogszabályokat, gondolok itt Egyesült Királyságra, vagy akár Hollandiára. Az elkövetkezendő fél évben a szexuális orientációval kapcsolatos Cohom Task Force legalább egyszer összehívandó, és nagyon fontos az, hogy a tagállamok nagykövetségei, az EU-s képviseletek is szívükön viseljék ezt a kérdést. A spanyol elnökség célja, hogy az ENSZ 2008-as nyilatkozatát komolyan vegye, tehát azt a célt próbáljuk meg elérni, hogy a homoszexualitás ne legyen bűncselekmény semmilyen államban a világon. Az Európai Unió elnökség az elkövetkezendő ö, hat hónapban, illetve majd a belga elnökség is a hasonlóan gondolkodó államokkal fölveszi a kapcsolatos, és a 2008-as nyilatkozatnak próbálunk majd érvényt szerezni. Azt gondolom, hogy a 2010-es év kiváló alkalom arra, hogy az EU intézményei, illetve az ENSZ emberi jogi főképviselője között szorosabbra vonja a kapcsolatot ezen témában. Nagyon fontos lenne tehát ezen a fórumon, illetve a fő keresztül ezeket a célokat megpróbálni lehető legjobban megvalósítani. Most a Most pedig a nemű emberek problémáival szeretnék foglalkozni. Ezek a személyek más típusú problémákkal szembesülnek, mint a leszbikusok, transzexuális személyek. a katalóniai generalitát, illetve a spanyol esélyegyelőségi minisztérium, a norvég és a holland kormány Barcelonában júniusban egy nemzetközi konferenciát szeretnének tartani a transznemű emberek témájában. további prioritásunk az ivóvízhez való hozzáférés. Ez a kérdés egyre jobban nyugtalanítja a világot, illetve egyre jobban odafigyel erre a problémára az ENSZ is. Az EU azt gondolom, hogy nem túlságosan figyelt eddig oda erre a témára. A spanyol elnökség szeretné ezt megváltoztatni, ezt a helyzetet sokkal proaktívabban hozzá fogni ehhez, a, illetve ö, sokkal aktívabban részt venni ebben a kérdésben. Gazdasági, szociális és kulturális vetülete is vannak a problémának. Spanyolország és Németország vett részt valamennyire ebben a kérdésben, az emberi jogi ö, tanácsban most sokkal jobban fogjuk majd ezt, részt, ö, majd ezt képviselni, az Ivo való jogot. Spanyolország újabb lendületet szeretne adni ennek a témának. A Kohomban is napirendre vesszük ezt a kérdést, meg van már a kérdés szakértője is. A spanyol elnökség megpróbálja azt is elérni, hogy egy transregionális stratégiát fogadjunk el, ez talán hoz, jobban elvezet majd minket a probléma megoldásához, és segítség lehet a 2010-es ezzel kapcsolatos konferenciához is. Március 22-én lesz a víz világnapja. Mindenképpen ez is téma lesz majd a spanyol elnökségben. Aztán a fogyatékkal élők kérdése, fogyatékkal élők védelme szintén prioritást élvez a spanyol elnökségben. A cseh és a svéd elnökség ezzel kapcsolatban komoly tárgyalásokat végez, végzett, és ennek eredményeképpen a fogyatékkal élők ENSZ egyezményéhez végül csatlakozott az Európai Unió. Nagyon jól állunk tehát, de természetesen még sokat tennivaló is. A tanács döntése szerint az emberi jogok 21. századi kódexéhez, vagy kódexe felé kéne haladnunk. Ez tehát a jövőbeli célunk, ennek érdekében két fontos lépést kell tennünk. Az egyik az lenne, hogy ratifikálják ezt az egyezményt azon tagállamok, amelyek még ezt nem tették meg. A másik pedig az, hogy egy magatartás kódexet hozol létre a kohom, azzal kapcsolatban, hogy az egyezmény gyakorlati megvalósítását meg, vizsgálják a tagállamokban. Nos, ezeket a prioritásokat nem lehet megfelelően megvalósítani akkor, hogyha nem figyelünk oda a harmadik országok viselkedésére, illetve az ombudsmanok ezzel kapcsolatos jelentéseire. Ezzel kapcsolatban a tanács kíván az Európai Unió hangja lenni, megpróbáljuk az ombudsmanokra vonatkozó iránymutatásokat revidiálni, ezeket átdolgozni. Tehát a helyi stratégiákban, a helyi stratégiákat, a, helyi, a személyes kezdeményezéseket is támogatjuk, amelyeknek az lenne a célja, hogy az ombudsmanok nagyobb szerepet kapjanak, tehát mindenképpen egyfajta promóciós munkát kell végeznünk. Természetesen ezzel kapcsolatban, ugye ezek elméleti ö, célkitűzések, ezzel kapcsolatban még nagyon sokat kell tenni a helyi létező stratégiákat fogja elemezni a spanyol elnökség, hogy megnézzük, hol lehet még javítani a dolgokon, illetve nagyon sok ezzel kapcsolatos tárgyalást, ülést szervez majd meg az, EU, az Európai Uniós elnöksége. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetségei, illetve képviseletei adnak majd helyet ezen találkozóknak. Megpróbálunk megpróbáljuk azt elérni, hogy új dinamikát kapjon eh, az ezzel kapcsolatos párbeszéd, konzultáció az ombudsmanokkal. A, sp a spanyol elnökség megpróbálja ezeket tehát megvalósítani, de sosem mondhat, de ezt nem lehet elmondani, tehát ez nem igaz, hogy az Európai Unió ö, izolált módon folytatta volna a külpolitizálást. Az elkövetkezendő hónapokban nagyon sok párbeszédre, konzultációra kerül sor, globális témákban, illetve helyi szintű témákban is. Erről is erről is szót kerít majd a kohom. Nem tudunk az összes olyan párbeszédről, konzultációról beszámolni, amit a kohomban folytatunk az elkövetkezendő hat hónapban, de jó magam, és mások is, akik a Kohom munkáját ismerünk, beszámolunk majd, tehát többször eljövünk ide a parlamentbe, hogy megpróbáljuk önöket tájékoztatni. Végül pedig az Orosz Föderációval, Kínával, az Afrikai Unióval, Kaukázus néhány országával kapcsolatos, való kapcsolat lesz még téma de Kanada, Új-Zéland, Japán és az Egyesült Államokkal való kapcsolat emberi jogi témában szintén fontos lesz majd a spanyol elnökség szempontjából. Indonéziával párbeszédre kerül sor, ez lesz a párbeszéd folyamat első eleme, márciusban kerül el sor Jakartában, illetve Moldáviával is lesz majd egy ilyen párbeszéd. Most az Európai Unió szerepéről szeretnék beszélni a különböző nemzetközi fórumokon. Márciusban és júniusban kerül sor az Emberi Jogi Tanács 13. és 14. ülésére, itt képviselteti magát az Európai Unió. Az emberi ö, jogokat emberi jogok nem tiszteletben tartására figyelünk oda, egyrészt földrajzi, más, másrészt, pedig, másrészt pedig tematikus szempontból az ENSZ emberi jogi főképviselőjével is nagyon komoly együttműködésre kerül majd sor. Egyébként ezzel a hivatallal Spanyolország kialakított már egy nagyon jó együttműködési módot. 2011-ben lesz az emberi jogi tanács módszerének felülvizsgálata, erre is elő kell készülni. Ezzel kapcsolatban természetesen meg kell vitatni a reform módozatait. Az Európai Unió ebben, ezen folyamatokban nagyon aktívan képviselteti magát, nagyon aktív szerepet vállal, akár azt is mondhatnánk, hogy fő szerepet vállal prioritást élveznek majd a KOHOM munkacsoport ülésein ezek a témák. Formális, informális ö, találkozók során az lesz a célunk, hogy az Európai Uniónak Európai Unió közös álláspontját kidolgozzunk ezen reformmal kapcsolatban. Tudjuk, hogy az Európai Unió tárgyaló ereje attól függ, a reform során, hogy mennyire vagyunk felkészültek. Ezzel kapcsolatban az Európa, elmondhatom azt, hogy az Európai Unió nyomon követi majd eh, a, az emberi jogi tanács működéséhez szükséges elemeket, például, hogy mennyire független ez a tanács, illetve amennyire lehetséges, ezzel kapcsolatos üléseket, konferenciákat rendezünk majd meg. Tudom, hogy már régóta beszélek, úgyhogy próbálom lezárni a mondandómat. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy az emberi jogok védelme különösen fontos szerepet kap majd az elkövetkezendő hat hónapban. Hautala asszonyt most még egyszer szeretném meghívni a KOHOM munkacsoport üléseire, mindenképpen számítunk önre illetve Svájc, Svájcot is meghívjuk, hiszen az Európa Tanácsban nem sokára ők fogják ellátni az elnökséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ismertetőjét ha nem lett volna fontos mondani valója, akkor megállítottam volna menet közben, de hát annyira ambíciózus a programjuk, hogy semmiképpen nem akartam félbeszakítani. Szeretnék gratulálni a program ismertetéséhez, és bízom benne, hogy modellként fog szolgálni ez az elnökség, illetve a főképviselő munkájához, koherensek lesznek ők is, és kommunikatívak. Tudom, hogy a kollégák is szeretnék megkapni a szót, de először is Nikolsz urat az Amnesty-től kérném fel, hogy szóljon hozzá. Lehet, hogy rosszul mondtam a nevét esetleg? Rosszul mondtam a nevét? Először is Elnézést kérek, én helyettesítem őt, mert nem tudott eljönni. Ahogy a spanyol elnökség már körvonalazta, nagy bizonytalanság időszakában veszik át az elnökséget, különösen abból a tekintetből, hogy a külpolitika hogyan fog alakulni a jövőben. Mind a spanyol és a belga elnökség során ez az új rendszer ö, elsőként kerül bevezetése. Nagyon fontos, hogy ezen bizonytalansági időszakban ne szülessen semmiféle vákum, illetve ö, ne szűnjön meg ö, semmiféle tevékenység. Mindenki tudja azt, hogy mi a feladata, és a döntéshozó folyamatban kinek és hogyan kell beszámolnia. Ez főleg akkor igaz, amikor az EU ENSZ-beli tevékenységéről beszélünk, mint Genfben, mint New Yorkban. Az EU fellépése a delegációkban, a fővárosokban is rendkívül fontos, hiszen nyilván fokozatosan kerülnek bevezetésre a változtatások. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a harmadik feleknek világos legyen az, hogy kivel kell tárgyalniuk, és kifelelős az EU képviseletére egy adott időpontban. Egy általános megjegyzésem lenne, mielőtt rátérnék a konkrétumokra, a program vonatkozásában, ahogy azt az elnökség felvázolta az előbb. A svéd elnökség során nagyon sok üdvözlendő kezdeményezést tapasztaltunk. És főleg olyan precedenst, amely az információ átláthatóságra vonatkozott. Sajnos a spanyol elnökség során nem igazán látjuk, hogy ez folytatá, folytatódni fog. Az intézményközi kérdésekben is probléma ez, illetve az elnökség vonatkozásában is pillanatnyilag a weboldalú kialakításán tapasztaltuk ezt. Úgyhogy szeretnék visszatérni ezekre a svéd elnökség által ö, kezdeményezett programokra. Főleg a, a földrajzi munkacsoportok vonatkozásában mert mindenképpen tudnunk kell, hogy ezek hol vannak. A svéd elnökség során láttuk ezt a weboldalukon, és a levelezési listán is megtaláltuk őket. Nagyon fontos csak ezek a csoportok, mert nagy a hatásuk mindenféle munkára, itt a parlamentben is, ezért meg kell őket találni, hozzá kell férnie a hozzáférhetőségükhöz, a dokumentumaikhoz és a tanácsi anyagokhoz is. Ami a programot illeti, ahogy azt az elnökség beszámolójából hallottuk. Gondolom látták a dokumentumunkat az ajánlásunkkal. Itt a terem végében megtalálható, illetve a weboldalunkon is. Most nem akarok részletekbe bocsátkozni ezzel kapcsolatban, csak arra tényleg szeretnék rámutatni, hogy első alkalommal tíz különböző esetet soroltunk fel a dokumentum végén, ahol EU fellépést várunk az elnökség során. Nyilván több mint tíz esetben szeretnénk, hogyha fellépne az EU, de ez a tíz eset, ez rendkívül fontos az EU különböző eszközeinek bevetése szempontjából, illetve földrajzi szempontból is, beleértve magát az EU-t is. Tudom, hogy voltak már problémák az egyedi esetekkel más EU tagállamokkal kapcsolatban, nyilván ezt meg kell majd oldani, meg kell találni erre a megoldást, hogy hogyan kell a Lisszabon utáni időszakban ezeket kezelni. Azt is tudom, hogy a parlament is felvetett már ilyen egyedi eseteket a korábbiakban, és nagyon jó lenne, hogyha ebben a tíz esetben sokat segítenének nekünk a spanyol elnökség alatt. Ami egy-két prioritást illet, amit az elnökségtől is hallottunk, ezek közösek céljainkat illetően az Amnestyvel és más emberjogi szervezettel. Nagyon jó volt hallani, hogy a halálbüntetés elleni harc az egyik prioritása a spanyol elnökségnek. Ez nagyon fontos év 2010-ben, a halálbüntetés elleni harc évében, hiszen az év végén lesz az ENSZ közgyűlése. Ami nagyon fontos itt az, hogy minden következtetés, tanulságot levonjunk 2007-ből és 2008-ból azzal kapcsolatban, hogy az EU más országokkal hogyan működött eh, együtt eh, a világon, illetve a civil szervezetekkel. Azt szeretnénk, hogyha a parlament is eh, jobban letenni a voksot emellett. Főleg azok a képviselők, akik a halálbüntetéssel foglalkoznak, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, és más szervezetekkel is, a spanyol elnökség és a belga elnökség során is, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudnánk jobban együttműködni ebben a témában. Szeretném meghívni a parlamenti képviselőket, hogy jöjjenek el a világkongresszusra, Genfben kerül ez megrendezésre február végén a halálbüntetés témájában. Röviden, ami az ENSZ-t illeti. Nyilván az ENSZ emberjogi bizottsága rendkívül fontos téma az egész spanyol elnökség során. Már volt kezdeti meghallgatásunk az albizottságban ebben a témában, és főleg André Keine képviselőasszony részletesen foglalkozott ezzel a témával. Nagyon remélem, hogy a képviselők nagyon sok más területen is majd aktívan lépnek fel, más országokkal együtt a felülvizsgálatot illetően, főleg amikor az emberjogi tanácsba márciusban ellátogatnak. Egy másik téma, ami meg fogja határozni az EU képességét a fellépésre az ensz belül, megint csak az, hogy hogyan reagál a Goldstein jelentése. A korábbiakban ez óriási probléma volt az EU számára. Nyilván megint napirendre kerül a téma, februárban is a közgyűlésen, illetve az emberjogi tanács ülései során is márciusban. Korábban még nem sikerült az EU-nak megfelelően képviselni ezt a témát, de nyomozást kell folytatni, úgyhogy reméljük, hogy az EU figyelemmel kíséri ezeket a nyomozásokat, és megfelelően reagál majd mind a közgyűlés, mind pedig az emberjogi tanács ülésén februárban, illetve márciusban erre a témára. Ami a kínzást illeti, jó volt hallani, hogy a spanyol elnökség a továbbiakban is foglalkozik ezzel a témával, és remélhetőleg a svéd elnökség munkájára alapozza majd ezen a téren tevékenységét. Az útmutatások a kínzással kapcsolatban reméljük legalább végrehajtásra kerülnek és a svéd elnökség tényleg megpróbált új kampányt beindítani a kínzásra vonatkozó útmutatások végrehajtását, illetve is reméljük, hogy ez folytatódik majd a spanyol elnökség során is. Még egy gondolat a kínzással kapcsolatban. A parlament segítségét kérjük abból a szempontból is, hogy a bizottságot hívja fel arra, és főleg a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a kínzással kapcsolatos rendelet felülvizsgálatára a spanyol elnökség során. Sajnos úgy tűnik, hogy itt nincs politikai akarat, legalábbis, hogy alaposan felülvizsgálják ennek a rendeletnek a végrehajtását, pedig teljesen egyértelműnek tűnik, hogy a rendeletet az összes tagállam pillanatjának még nem vette át. És vannak hiányosságok magában a rendeletben is, hogy a vállalatok és az EU tagállamok elkötelezzék magukat emellett. Röviden engedjenek meg néhány szót egy-két olyan témáról, amely megemlített, a, illetve nem említett meg a spanyol elnökség, mert a kohomnak nem prioritása a jószomszédsági politika és a bőzítés ö, szemszögéből az emberjogi kérdések, mint ahogy önök is tudják, a spanyol elnökség során szeretnénk, hogyha sok új társulási szerződés, keretszerződés születne, tárgyalások folynának ebből a szempontból, aláírásra kerülnének ezek, és azt is szeretnénk, hogyha ilyen jellegű megállapodások születnének. Mindezen kérdésekben lehetőség nyílik a jó szomszédsági politika védelmére és az emberjogi célok képviseletére. Főleg Marokkóra gondolok, itt a Marokkóval való kapcsolatukra, mert ez megmérgezi az összes észak-afrikai országgal való kapcsolat az EU-nak. Szeretnénk, hogyha a földközi tengeri térségben is újra élénk megállapodásra törő tárgyalások folynának. Végezetül nagyon röviden néhány szót a Lisszaboni szerződés életbelépését követő változásokról, illetve arról, hogy az emberi jogokat hogyan lehetne javítani, jobban belefoglalni az új külszolgálat munkájába. Nagyon jó volt hallani az elnök asszonytól, hogy lesz kapcsolat az albizottság és Eston bárónő kabinetje között a külszolgálat kialakítását illetően. Ebből a szempontból a képviselők figyelmét fel szeretném hívni egy levére, amit karácsony előtt Eston bárónőnek küldtünk konkrét javaslatokkal, arról, hogy mi hogyan szeretnénk javítani az emberi jogok kérdésén a külszolgálatban. Csak kettőt szeretnék gyorsan megemlíteni ebből. Pillanatnyilag az emberi jogok a földrajzi munkacsoportokon belül kerültek középpontba a tanácson belül, illetve a magas szintű ö, ö, csoportokban, mint a Koreper, stb. stb. Ezért úgy gondoljuk, hogy most jött el az a pillanat, amikor Eston bárónő állandó elnököt kíván kinevezni a biztonsági tanács élére, hogy emberi jogokért is felelőst nevezzen ki. Ezen kívül az új EU delegációk egyre nagyobb felelősségi körrel fognak rendelkezni az elkövetkezendő időkben, úgyhogy szeretnénk, hogyha az EU delegációk konkrét feladatkörrel rendelkeznének az emberjogi útmutatások végrehajtását illetően. Nyilván a fővárosokban a, a követségekkel is lesz kapcsolat ilyen szempontból, de az EU delegációknak az útmutatások végrehajtásával külön kellene foglalkozni a delegációkon belül, illetve kötelességük kellene, hogy legyen, hogy rendszeresen ö, visszatérjenek ö, ezen ö, útmutatások végrehajtásának felülvizsgálatára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az észrevételeket, javaslatokat, és köszönöm, hogy külön figyelmet fordítottak arra, hogy levelet intézzenek a Lisszaboni szerződés hatásaival kapcsolatban a főképviselőhöz, illetve az emberi jogok vonatkozásában, hiszen mi is meg fogjuk vitatni a jövőben, hogy hogyan tudunk együttműködni Catherine Ashtonnal, miután az Európai Bizottság teljes névsorát jóvá hagyták, de persze még több lépcső hátra van. Kedves kollégák, most átadom önöknek a szót, de mivel még egy meghallgatás is lesz, illetve munkacsoporti megbeszélésünk is, azt kérném, hogy egy-két percben szóljanak. Tudom, hogy nem kedves kérés ez, de szeretném, hogyha az önök által legfontosabbnak ítélt kérdésekre összpontosítanának. Jiménez asszony a szó először. Mikrofon kérjük bekapcsolni. Szeretném megköszönni Duarte Cuadrado úrnak, hogy ellátogatott ma ide az ülésre, és megköszönöm, hogy ilyen részletesen bemutatta a spanyol elnökség problémát emberi jogi kérdésekben. Duarte úr ismertette azon kollektívák emberi jogainak védelmét, amelyeknek, er, amelyeknek támogatásra van szüksége. Nos, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy én magam teljes mértékben támogatom őt, illetve említette, hogy vannak olyan személyek, amelyeknek a mi szolidaritásunkra és elismerésünkre van szükségük sajnálatos módon Spanyolország pontosan tudja, hogy mit jelent a terrorizmus, mit jelent, ennek, mit jelent az, hogy a terrorizmusnak ártatlan áldozatai vannak. Nos, az elnökség kijelentette, hogy prioritás szem, jelent számára az áldozatok vélelme is. Barrow úrral egyébként egyéb, már egyeztettem abban, hogy egy európai kartára lenne szükség, amelyek pontosan, amely pontosan a terrorizmus áldozatainak védelméről szól, tehát a terrorizmus potenciális áldozatait is védeni kell, és minden áldozatnak joga van arra, vagy potenciális áldozatra, hogy jogait védjék kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban mi a spanyol elnökség szándéka egy ilyen kartát támogatna-e a terrorizmus áldozatainak védelmében. Még egy rövid dolog, ha már nálam a szó. Luis nem régiben turista vízummal, feleségével Kubába utazott, és nem engedték be a hatóságok ide. Az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban a spanyol elnökség terveze valamit, terveze fellépni azzal kapcsolatban, hogy egy európai parlamenti képviselőt nem engedtek be Kubába. Mi lesz a Kubával kapcsolatos politikája a spanyol elnökségnek? Folytatják-e a párbeszédet egy olyan országgal, amely nem hallgatja meg a mi véleményünket, és az emberi jogokat sárba tiporja. Köszönöm szépen, eh, Jiménez asszony, Macmillan Scott úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, szeretnék köszönetet mondani a spanyol elnökségnek, és egyébként a többi elnökség is nagyon fontos munkát végzett ezen a fontos területen. Ön elnök asszony a Kohom vitáiban részt fog venni, ön határozottan elkötelezett ebben a témában. Buzek úr, mint alelnököt arra kért engem fel, hogy az emberi jogokat felügyeljem, és 20 évig végeztem ezt a munkát. Különleges kapcsolatok vannak a parlament, a bizottság és a tanács között most a Lisszaboni szerződés életbelépésével. Úgy gondolom, hogy a e, tanácsnak határozottabb, politizáltabb álláspontot kell elfoglalnia. A demokrácia emberi jogok kezdeményezés egyik e, e, alapítójaként látom, hogy a világnak sokkal ambíciózusabb Európai Unióra van szüksége. Az elnökség prioritásai között a demokrácia szó nem szerepel, pedig szerintem szerepelnie kell. A novemberi tanácsi konklúziókban szerepelt ez, de nem sikerült konszenzusra jutni. A második dolog a büntetlenség fogalma. Örülök neki, hogy az elnökség prioritásai között szerepel az ez elleni küzdelem. Az Európai Uniónak szerintem egy büntetlenségi mutatót kellene kialakítania, például Latin Amerika esetére nagyon sokan szenvednek a világban kínzástól. Persze Oroszország és Kína egy globális megállapodáshoz nem fog hozzájárulni. Az elnök figyelmezteti Macron urat, hogy fejezze be, tehát a büntetlenségi index vagy mutató egy nagyon fontos munka lenne. Novák úr azt mondta tavaly, hogy akik börtönben vannak, azok számára nagyon megnyugtató lenne, hogyha az őket megverő rendőrök, börtönőrök elszámoltathatóak lennének. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Obiosz úrnak adom meg a szót. Eh, azt hiszem, hogy nagyon jó úti tervet hallottunk a spanyol elnökségtől emberi jogi témában. Nagyon extenzív ez a terv, ugyanakkor nagyon konkrét és részletes. Egész kis tevékenységi katalógus, illetve prioritás katalógus. Azt hiszem, a mostani észmecsere pozitív lehet, hogyha kicsi kicsi finom hangolásra még sor kerülhetne. Egész röviden egy-két dolgot kiemelnék, hármat mégpedig. Három olyan dolog van, amelyre nem tért ki ö, túl részletesen a prioritások között a spanyol elnökség képviselője. Egy egész sor olyan probléma van, amely néha különösen súlyos, és amely azt teszi szükségesé, hogy az Európai Unió és számos tagállama elkötelezze magát, mégpedig a migráció, a ö, migráció és a, és a menekültek kérdésében. Nos, ez nagy mértékben kapcsolódik a spanyol elnökség különleges körülményeihez, hiszen ugye nem régiben lépett életbe a Lisszaboni szerződés, és ez foglalkozik a menekültek kérdésével, tehát közös, ennek közös szabályaival. Például a ö, külső határokkal kapcsolatos ö, közös szabályok integrált fellépés újdonságot jelent. Nos, szerintem ezt is mindenképpen ennek is mindenképpen prioritásnak kéne lennie. Elnök, Obiósz úr, kérem, hogy kicsit gyorsabban fogalmazzon, csak két perce van. Válasz, hát ez nem könnyű, elnök asszony. Kérem, csak a lényegre térjen ki, mondja az elnök. Obiósz úr, hát nagyon hosszú, részletes beszámolót hallottunk, két percben én ezt nem tudom kommentálni, hát ez lehetetlen. Úgyhogy kérem a jó indulatát. A második dolog, amire utalnék, a civil társadalmakkal való együttműködés kérdése Európában, illetve a világban. Szerintem az Európai Uniónak nagyon komoly szövetségesei vannak, úgyhogy mindenképpen ezt is prioritásként kéne kezelni. Konkrétan az első Quadrado, eh, Duarte Quadrado eh, úr által említett prioritáshoz kapcsolódnék, ez ugye nem más, mint a halálbüntetés elleni harc. Ezzel kapcsolatban ugye vannak jó hírek is, jól halad ez a folyamat, ez a harc. Ugyanakkor, ahogy ezt úr is említette, vannak olyan országok, amelyek markánsan ellenállnak. Elnök, Kobiosz úr már négy perce beszél, és mindenkinek csak két perc úr, elnézést kérek. Elveszem önnel, öntől a szó. Kobiosz úr, semmi gond? Másoknak viszont lesz gondja, ha most nem hagyja abba, mondja az elnök. Köszönöm szépen, nyolcan kívánnak még szólni, és nagyon örülnék, hogyha betartanák a két perces időkeretet, mert már így is csúszásban vagyunk. Szeretném megismételni, hogy ez egy fontos téma természetesen. Most megadom a szót André Kiene alelnök asszonynak, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Először is nagyon köszönöm, hogy több információt szolgáltatott a, nekünk a spanyol elnökség prioritásairól. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos a szerepe a nemzetközi fórumokon az EU-nak, például az ENSZ-ben és az ENSZ emberjogi bizottságában. Tavaly az EU tagállamok között nézeteltérés volt, például a Goldstone jelentés témájában. Úgyhogy nagyra értékelem, amit mondott, hogy mit fog tenni ebben a kérdésben. Tegnap a parlamentben Kubáról volt meghallgatás a demokrácia és az emberi jogok előmozdításáról. A kérdésem egy közelmúltban Madridból származott kijelentése vonatkozik. A spanyol elnökség új bilaterális megállapodást akar támogatni Kubával. Ön pedig azt említette, hogy kormánya Jugá, Kubát arra akarja jogilag kötelezni, hogy az emberi jogi kérdéseket rendezze. Hogyan fogják ezt elérni? Hogyan tudják ezt összeegyeztetni az EU-n belül? A Cseh Köztársaság, Svédország mindig is ellenezte azt, hogy puhábban bánjunk Kubával. Aztán vannak kereskedelmi megállapodások és az emberjogi kérdések. A kereskedelmi egyezményekben ezek szerint kötelező klauzálval kellene rendelkezni az emberjogi kérdésekben? És ez a kérdés felbetődött a Carol de, de Ducht meghallgatás során is, valaki Kolumbiáról is kérdezett, illetve a szabadkereskedelmi egyezményről elnök. Köszönöm szépen. Megint csak elég sok két perc volt. Tegnap el szeretném mondani azt, hogy tegnap a kubai meghallgatáson, amit a néppárt szervezett, Két kubai Szaharov díjas is beszélt a meghallgatás során hozzánk. Gomes asszony a következő hozzászóló. Eh, eh, szeretném megköszönni, csak olyan, szeretném megköszönni is eh, Quadrado úr kiváló előadását. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a férfiak és nők egyenlőségét javasolt a prioritásként, illetve hogy a fegyveres konfliktusokban résztvevő gyermek harcosokra is odafigyelnek. Nagyon örülök annak is, hogy az ivóvízhez való hozzáférés prioritás, nem csak ugye Európa, Európában fontos ez, hanem máshol is, máshol is. nem kell ez ügyben szerintem, hogy védekező álláspontot vegyünk fel. Ez a részét képezi az emberi jogoknak, hogy az ivóvízhez férhet az ember. Az Amnesty International képviselőivel egyetértek abban, hogy a Goldstone jelentés kulcsfontosságú. A Lisszaboni szerződés keretében nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió az emberi jogok védelmében nem csak, ne csak az Európai Unión kívül, hanem azon belül is felszólaljon, felvegye a, harcot, különös tekintettel a kínzás elleni harcra, illetve a terrorizmus elleni hatékony harcra, valamit azért mi teszünk az elszámolhatatlanság érdekében mi is, illetve a jogtalan fogva tartásokat, tehát a Bush kormányféle jogtalan fogva ejtéseket, fogjulejtéseket is vizsgáljuk, illetve a különböző titkos repülőjáratokat is számos tagállammal kapcsolatban. Románia, Németország például nagyban részt vesz. Aztán a szomszédsági joggal kapcsolatban, szomszédsági politikával kapcsolatban, ugye itt is nagyon jó, az, jó lenne az, hogyha Marokkóra odafigyelnénk. Aztán az Afrikai Unióval folytatott kapcsolatunk. Itt is sok olyan ország van, amely nem tartja be ö, emberi jogi kötelezettségeit, vagy akár a kotonai egyezmény aláírói között is van ilyen. Elnök Gómez asszony. Gómez asszony folytatja. Nos, van még egy paradigmus, van egy paradigmatikus eset is, van egy olyan női jogi, emberi jogi harcos nő, akit saját országában, Etiópiában bebörtönöztek. Nos, ő, az ő esetével kapcsolatban is föl kéne szólnunk. Thank you, Mrs. Gomez. Um... Köszönöm szépen, Gomez asszony. Howitt úr a következő hozzászóló. Szeretném üdvözölni a spanyol kollégát. Különösen tetszett az, ami a végrehajtási guideline-okat illeti, különösen a, az, hogy a szexuális orientációval, a nemi kisebbségek kérdésével elsősorban foglalkozott, és nem utolsó sorban. Nagyon fontos az emberi jogi tanács kérdése, és egyetértek határozottan azzal, amit az Amnesty International mondott a szomszédságban és a távolabbi országokban. Szeretném megkérdezni, hogy az emberi jogok milyen szerepet fognak játszani az új külügyi szolgálat munkájában. Kathy Ashtonnel is együttműködik majd a parlament, de önöknek is fontos az együttműködést lefolytatnia hiszen most alakulnak ki az együttműködés alapjai több évre őszintén szólva a kohom hatékony, de csak a saját területén belül ismerik. Nagyon nagy lehetőség az önök számára ez az átalakulás most. Másrészt, mivel tudom, hogy nem lesz több időm, hadd kérdezzem meg, ugye nagyon fontos az ENSZ fogyatékkal élőkről szóló ö, egyezménye, de nagyon fontos a monitorozás az EU részéről is, és nem csak a külügyekben, Tudjuk, hogy a gélyeket, leszbikusokat Ugandában halálbüntetéssel fenyegették. Nagyon fontosak az állásfoglalásai az Európai Parlamentnek. Végül pedig a Goldstein kérdésről Gáza problémája nem az európai egység problémája, hanem a gázaiakkal szembeni emberi jogsértések problémája önök megpróbálták, de nem sikerült a megfelelő dolgokat megvalósítani a gázai emberi jogsértések kapcsán. Köszönöm szépen. Még egyszer ismétlem, amit az elején mondtam a mai újságban szerepelt, hogy az ugandai kormány visszavonta a törvénytervezetet, amely ö, halálbüntetéssel sújtotta volna a homoszexuálisokat. Ö, talán a sürgősségi jelentésének köszönhetően Sárpán asszony. Köszönöm, rövid leszek. Az emberjogi harcosokat sokszor említette, talán ez tolmácsási probléma volt, de talán nem szabad elfeledkeznünk Irán esetében az újságírókról sem, illetve csak a polgári személyekről, akik talán nem emberjogi aktivisták voltak, de felszólaltak mondjuk a kormány tevékenységé ellen, és őket is fenyegették, de benne voltak ezekbe az emberjogi akciókban. Velük mi a helyzet, illetve a harmadik országokkal való kapcsolatban velük? Következő kérdésem az internetre való hatására ö, irányul ö, az emberi jogoknak, és hogyan látja ezt? Elnök, köszönöm szépen. Lochbiller asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálok gyors és velős lenni, de nagyon nehéz, nagyon nehéz részletes eszmecserére sort keríteni. Egy 90-es oldal, 90 oldalas dokumentummal kapcsolatban. Azt hiszem, a a jogi bizottságnak is bizonyos szempontból illetékessége, hogy a halálbüntetéssel kapcsolatban nyomást gyakoroljon az ENSZ-re. Azt gondolom, hogy a regionális, helyi és nemzetközi összehangolással kapcsolatban még hiányosságok mutatkoznak. A jelentés erről nem nagyon szól az emberi jogok esetében aztán a nők elleni erőszak kérdésében. Remeknek tartom, hogy a spanyol elnökség ezt prioritásként kezeli. Vannak a legtöbb, a legtöbb EU-s nagykövetségnek nincsenek kontaktpontjai, pedig például Latin Amerikában nagyon fontos lenne, hogy ez meglegyen. Először is szerintem tájékozódni kéne, hogy a női, nők elleni gyilkosságok esetében, mondjuk Mexikóban, vagy más latin-amerikai országokban van-e ilyen kontaktpont, illetve még egy dolog a illegális bevándorlás kérdése. Sok olyan nemzetközi ügynökség, amely ezzel kapcsolatban végez munkát. Nos, jó lenne tudni, hogy mit terveznek az emberi jogok védelme érdekében, kínzásra gondolok. Jó lenne tudni, hogy jelenleg mit tesznek az európai kormányok, az illegális fogvatartások, a, az amerikai titkos repülőjáratok esetében. De novemberben a Nemzetközi Törvényszék ezzel kapcsolatban elkezdett munkálkodni. Nem tudom, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban. Jó lenne egyébként elnök asszony, hogy egy komoly vitára kerülne sor. Kár lenne, hogyha máskor nem tennénk ezt a kérdést napirendre. A két perces hozzászólási idő szakbizottság ülésen talán kevés. Espanjalla on näin vaikuttava ja yksityiskohtainen ihmisoikeusohjelma én sem tudtam, hogy Spanyolországnak ennyire részletes programja lesz, és hogy fél órába telik az ismertetése. Minden esetre folytatjuk a vitát, és nagyon szeretném, hogyha azért be tudnák tartani a két perces időkeretet. Minden esetre egy kicsit több időt szánunk erre a vitára. Most pedig Prisznyi alelnök úr a szó. Köszönöm szépen, három észrevételem lenne. Az egyik az, hogy nagyon érdekes volt az ismertetése a programnak, és nagyon átfogóan bemutatta, hogy melyek a spanyol elnökség tevékenységeinek fő irányai. Két kérdés felvetődik azonban tudjuk, hogy a felvetett feladatok nem fél évre szólnak, folyamatos munkára van szükség. Első kérdés az, hogy a spanyol kormány, a spanyol külügyminisztérium, illetve ön, mint főosztályvezető, munkakapcsolatban állnak-e a belga és a magyar kormány képviselőivel, hiszen ezek az országok fogják majd átvenni az elnökséget, illetve végrehajtani a feladatok fennmaradó részét. A másik kérdésem pedig azzal kapcsolatos, hogy az emberi jogok nem csak általános kérdést jelentenek, hanem konkrét esetekben való fellépést is. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen lesz az önök magatartása az olyan esetekben, mint mondjuk Alexejeva asszony moszkvai letartóztatása, vagy olyan kérdésekben, mint amelyekről a spanyol kollega beszámolt, mondjuk a kúbai európai parlamenti képviselő eset. Köszönöm. Köszönöm. és úr következik. Köszönöm elnök asszony. Romániai magyarként külön örvendek, hogy a spanyol, a belga és a magyar elnökség már is együtt igyekszik áthidalni ezt a nehéz átmeneti időszakot, amely a Lisszaboni szerződés elfogadásával kezdődött gratulálok a spanyol elnökségnek hogy az emberi jogokat a prioritásai közé sorolja ezek lényegében európai és univerzális elsőbbségek prioritások. múlt év novemberében a szincsiáni ujgurok kapcsán fogadtunk el egy határozatot, amelyben állást foglaltunk a, ennek a, knai kínai kommunista országnak a gyakorlata ellen a halálbüntetés. Talán a legnagyobb számban ott vannak a halálbüntetések, abszolút számban is, és viszonylagosan is. Az ujgurok mellett léptünk fel, remélhető előrelépés ezen a téren az oroszországi moratórium utáni helyzet is biztató leálltották a halálbüntetéseket. hiányoltam a duarte cuadrado úr jelentéséből a, általában a kisebbségi kérdésnek a megjelenését a nők után a nemek után talán a legnagyobb legnépesebb kategória a kisebbségek, a vallási kisebbségek, az etnikai kisebbségek, százmilliókról van szó, akik üldöztetést vagy hátrányt, diszkriminációt szenvednek. Az alapvető jogok kérdése vetődik fel Európai Unión belül és kívül. Kérdésem az, hogy a spanyol elnökség mit tud tenni, hogy az emberi jogokat itt is és a harmadik országokban is különösképpen a volt kommunista országokban és a jelenlegi kommunista országokban betartsák ez legyen integrációs feltétel is egyes volt kommunista országok felvételénél knára kubára is gondolok másfelől szerbia ukrajna felvételére. köszönöm. Köszönöm szépen, Tökés úr. Az utolsó kolléga, aki hozzászólni kíván a listám szerint Préra úr, aztán a bizottság és az elnökség észrevételét hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem is elégedettséggel tölt el a halálbüntetés eltörlésére irányuló kezdeményezés, törekvések, amiről az elnökség beszámolt. Külön két konkrét eset és figyelmet érdemel Hatala asszony, az egyiket említette is az ülés elején. Xiaobo úrról van szó, akit december végén 11 év börtönbüntetésre ítéltek. Köszönöm szépen ezt a nagyon ö, rövid hozzászólást, nagyon tömör ö, kérdést. Most pedig Veronik Árnó asszonynak adom meg a szót, a Relax főigazgatóságtól. Nagyon örülök, hogy itt láthatom. Nagy érdeklődéssel hallgatnánk meg az önök észrevételeit az itt elhangzott vitáról, illetve a spanyol programról, és az átmeneti időszakról is, amelyet most kezdtünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban szeretnék néhány horizontális észrevételt tenni Juan szavainak kiegészítéseképpen. Ami Lisszabont illeti, úgy gondolom, hogy olyan átmeneti helyzetben vagyunk, amelyek kapcsolatban az amnestis kollega helyesen mondta, hogy mindenki számára átláthatóságot kell biztosítani. Persze ez nem lesz könnyű, két követelmény van. Az egyik az, hogy be kell mutatnunk, hogy változást élünk. Most a ugye már van állandó elnöke az Európai Uniónak, és külügyi képviselője is olyan régi tisztviselők szemére, mint én vagyok, bár szimbolikus a dolog, mégis nagyon jó érzés, hogy január 16-án az ENSZ-ben már ott lesz az Európai Unió névkártya, és az Európai Unió saját jogán szólhat majd hozzá. Ez mégiscsak fontos változás. Tehát a változás kötelezettsége az egyik, ami minket terhel, a másik viszont a folyamatosságé. Még egy kicsit tapogatózunk, próbáljuk kialakítani a külügyi szolgálatot, a spanyol elnökséggel szerintem nagyon jól zajlik az együttműködésünk, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy bemutassuk, hogy egy hangon szólunk, a harmadik országokban egyetlen delegáció fog működni. Tudni kell, hogy Spanyolország vállát különös felelősség terheli. Ezt szerintem fontos tudnunk, ugyanakkor a struktúrák fokozatosan alakulnak ki, és mihelyt feláll a külügyi szolgálat, sokkal operatívabbá válunk majd. Ami nagyon pozitív az az, hogy az Európai Unió delegációi létrejöttek. Az Európai Bizottságnak mintegy 50 delegációja most már EU delegációként működik, a többinél még némi átmeneti időszaknak el kell tennie, Ahogy a kollégák már elmondták, a nemzetközi, nemzetközi szervezeteknél működő delegációk helyzete nehezebb, kényesebb a kérdés, ott nehezebb az átalakítás. New Yorkban eléggé be van betonozva, hogy ki és miként működik, melyik személy miért felelős, de hát ott is az Európai Uniót kell képviselnünk végeredményben. Elnök asszony, a hearing alapján is mondhatom, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az emberi jogok kikerüljenek a, a gettójukból, a Kohomnál és az Európai Bizottságon belül is fontos, hogy előrelépést tegyünk Eh, ahogy Ashton asszony is elmondta, két fontos elvünk van, a pragmatizmus és eh, a hatékonyság. Még egy eh, általános észrevételem lenne, feltett kérdésekre is válaszol ez a civil társadalom vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy a civil társadalomnak alapvető jelentősége van mint ön is tudja, az emberi jogi párbeszéd keretében ö, civil szervezeteket hívunk meg ö, ö, szemináriumokra, illetve az Európai Unió a tagállamokon és delegációkon keresztül is végzi ezt a munkát. Tudom, hogy az önök albizottságában több képviselő is szorosan követi az oroszországi eseményeket, a következő Oroszországgal való konzultációra nagyon készülünk. Mivel Oroszországot említettük, van azért egy pozitívum, az Európa Tanács új főtitkára úgy ítéli meg, hogy az Európa Tanács 14. jegyzőkönyvét Oroszország is alá fogja írni. Ez nagyon fontos az emberi jogok terén, ami a szomszédsági kapcsolatokat illeti. Itt is javulást szeretnénk elérni. A civil társadalom vonatkozásában a kaukázus, illetve afrikai országokkal azok civil szervezeteivel párbeszédet folytatunk, ez, illetve konzultáció. Azzal ellentétben, amit elhangzott, igenis nagyon világos instrukciókat kapott minden diplomáciai képviseletünk, bizottság és tagállami képviseletek, az emberi jogi téren, vannak fókuszpontok, vannak találkozók. Ez nem feltétlenül nagyon látványos, látható, de azért igenis létezik. Ami a belső-külső koherenciát illeti elnök asszony, az Európai Parlament több tagja elmondta, szerintem egyre nagyobb kihívás lesz a kínzás, illetve más témák területében is az Európai Uniónak és az Európa Tanácsnak erőfeszítést kell tennie. Fontos a fogyatékosokról szóló új egyezmény, a tagállamoknak is erőfeszítést kell itt tenniük. 2010-ben a nők helyzetével is sokat foglalkozunk majd, és Reding asszony márciusban a nők helyzetével kapcsolatos konferencián részt fog venni. Nagyon fontos a koherencia kialakítása, mert egyre inkább a szavahihetőségünk múlik ezen a menekültügy is felvetődött itt, itt tényleg választ kell találnunk bizonyos kérdésekre, az emberi jogvédők, saját jogvédőink is nagyon aktívak, de persze ugyanakkor vízumpolitikát is folytatunk, és nem olyan könnyű a kettőt összeegyeztetni. Ami a nyitottságot és a public diplomacy-t illeti, a svéd elnökség új politikai iránymutatásokat fogadott el, a spanyol elnökség folytatja ezt a munkát, márciusban egy rendezvényt szervezünk, annak érdekében, hogy bemutassuk, hogy amit teszünk, azt átlátható módon kívánjuk folytatni az emberi jogi éves jelentés, amit a tanácssal együtt készítünk, és amely táján fog megjelenni, szintén az átláthatóság egyik tényezője lesz. Macmillan Scott úr sajnálja, hogy a demokrácia szó nem szerepelhet, nem szerepelhet minden, de egyértelmű, ha nincs is formális konszenzus a demokráciáról, vannak olyan tanácsi formációk, amelyek egyértelmű mandátumot adtak 2010-ben arra, hogy egyes országok pilotprojekt keretében demokráciáról demokráciafejlesztés terepét képezzék. Gondolom, hogy a spanyol elnökség és a fő képviselő sokat fog foglalkozni ezzel, és Pilbags kollégával is szorosan együttműködünk majd ami a konkrét kérdéseket illeti. Trade mindig felvetődik. Miért vannak ilyen ellentmondások? Miért nem tudjuk összeegyeztetni az összes érdeket? A válasz az, hogy valóban kötelezettségünk a koherencia, de mindent nem keverhetünk össze. És hivatalosan egyre inkább elfogadott, hogy kapcsolat van a trade megállapodások között, free trade agreements, azok megtárgyalása, illetve végrehajtása között egyfelől, másfelől pedig a partnership and cooperation agreementek között különböző logika szerint tárgyalják meg őket. A Partnership and Cooperation Agreementekben van egy sor emberi jogi klauzula, például Ázsiával elég nehéz ezeket tető alá hozni, de azért az Európai Unió elég jól halad. De általában kapcsolódás van az általános politikai megállapodás és a trade megállapodás között. De konzultációt kell folytatni a koherencia további erősítése érdekében a GSP Plus alkalmazására külön program jött létre, a trade-en alapul ez. Egyes országok jobban kellene, hogy teljesítsenek az emberi jogi egyezmények, szakszervezeti egyezmények terén. Ami a neighborhoodot illeti, Szerintem már elég jól teljesítünk, de a neighborhood eszköz és az éves jelentés nagyon sokat foglalkozik tényleg az emberi jogokkal, és emiatt nem mindig szeretnek bennünket. Marokkónak társult jogállása van, és nagyon sok reményt fűzünk ahhoz, hogy modellértékű földközi-tengeri arab ország lesz. ma, illetve nem sokára lesz önöknek egy munkacsoporti ülésük. Nagyon sok munka folyik. Tudom, hogy az eljárás időnként bürokratikus, de amikor a pénzügyi rendeletet felülvizsgáljuk, akkor egy kicsit hatékonyabb működést fogunk majd lehetővé tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Remélem, hogy az együttműködésünk folytatódni fog, mert eddig nagy nagyon jó volt. Köszönöm. Most pedig Duarte Quadrado úrnak szeretném megadni a szót. Még el szeretném mondani, hogy fél óra késésben vagyunk. Persze nagyon örülünk a hallottaknak, de ez a nagy lehetőség ön előtt, hogy minden kérdésre hogy tud 8 percben megválaszolni. Úgyhogy számítok önre. Muchas gracias, eh, Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm az észrevételeket. Spanyolországnak nagyon hosszú, fájdalmas eh, terrorizmussal kapcsolatos tapasztalata van, úgyhogy mindenképpen alapvető jog az áldozatok védelme, jogvédelme. Nagyon sok eh, nagyon sok alapítvány működik ezzel kapcsolatban, a Blanco féle például, úgyhogy nagyon odafigyelünk erre. Kuba, többen is említették ezt a témát, a, Madridban ö, folytatunk intézményi is kapcsolatokat Kubával, de hát nem egyszerű a helyzet. Zapatero úr szerint persze ki kell alakítani a közös álláspontot, de hát nem garantálható, hogy a dolgok jól fognak alakulni. Egyébként pedig bilaterált az Európai Unió szintjén bilaterális a kapcsolatunk emberi jogokban, de sajnálatos módon a politikai helyzet nem teszi lehetővé, hogy előrelépjünk. Hogyha, az, hogyha egy eb, Európa parlamenti képviselőt nem engednek be Kubába, hát akkor ez ugye egy konkrét eset, és ezzel kapcsolatban egyébként el kell mondjam, hogy ilyen esetekben Spanyolország önállóan majd föl, már fellépett. Meg Milen úr a demokrácia szót hiányolta, Nos, erre mindenképpen odafigyelünk majd az elkövetkezendő hat hónapban, illetve a büntetlenségre is, hiszen ez alapvető feltétel. Obiesz úrnak sajnos nem volt ideje feltenni az összes kérdése, de természetesen rendelkezésre állok. Bevándorlás téma nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió koherens legyen fellépésében, tehát hogy mit tesz az Európai Unió kívül és a határokon belül, nyilván a saját házunk táján is rendet kell teremteni. A spanyol elnökség előtt egyébként konzultációra került sor számos civil szervezettel, és ezért is, ez is segített minket abban, hogy kialakítsuk az iránymutatásokat. Aztán Goldstone lesz egy közös álláspont, ahogy nem, eddig nem volt sem a közgyűlésben, sem az emberi jogi tanácsban az ENSZ-ben ugye mindenképpen ennek a legfőbb témája persze az emberi jogok tiszteletben tartása. A büntetlenség elleni harcról szóló jelentés a mi feladatunk, és ezt segítjük mi is. Nos, egy Veronika által említett témában Sri, Sri Lankika Sri Lanka a GPS pluszból, tehát az általánosított preferencia rendszer kapcsán jelenleg jelenleg nem tudjuk ezt alkalmazni. Aztán Marokkó, illetve Haidar esete, nagyon sajnálatos tények ezek Nyugat-Szaharával kapcsolatban, illetve Szudánban is vannak hasonló esetek. Ne felejtsük el azt sem, hogy Etiópia benne van az amnestiában, Nos, az Európai Uniónak az lenne a célja, hogy ezen ország esetében egyetlen mandátumot kapjon. Aztán Hájtól említette a transzneműek kérdését, leszbikusok, stb. kérdését. Nos, erre tényleg nagyon odafigyelünk, sokkal nagyobb mértékű szinergiát próbálunk megvalósítani az intézmények között, számítunk a parlament támogatására is. Az éves jelentést rövidesen ismertetjük májusban próbáljuk azt elérni, hogy a spanyol miniszter tegye ezt meg. Aztán magatartás kódok, kódex fogyatékosokkal kapcsolatban. Nos, azt kéne elérni, hogy a ratifikációs eszköz megszülessen, mert ha nem, akkor nem érjük el a céljainkat. Sálke úr asszony említette Iránt és az emberi jogok kérdését, nyilván oda kell figyelni nem csak az emberi jogi aktivistákra, hanem például az újságírókra is nyomon követjük ezeket a kérdéseket, Teheránba is küldünk megfigyelőket, és jelenleg vázlatos formában van egy ezzel kapcsolatos intézkedéscsomag. Politikai szempontból kell mindenképpen elemezni ezt a, mm, ezt a civil konfliktust. és hát azzal kapcsolatban is oda, arra is oda kell figyelni nagyon, hogy az ENSZ-ben milyen szerepet vállalhat az Irán. Vállalhat Irán. Aztán azzal a kapcsolatban is kaptam kérdést, ugye az Európai Unión belül is kívül is oda kell figyelni az emberi jogokra, sokszor ugye elég szégyen teljes, hogyha rápirítunk harmadik országokra, ugyanakkor a saját házunk táján ö, is vannak ilyen jogsértések, próbálunk a lehető legbarátságosabban fellépni, és is emlékeztetni arra a tagállamokat, hogy tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Megköszönöm egyébként az észrevételeket. Elmondom még azt, hogy a soros elnökség stratégiának része hogy az ombudsmanokkal folytatott éves találkozók alkalmával megbeszéljük azt, hogy milyen esetekben, mely esetekben létezik már kapcsolat más civil szervezetek, illetve az Európai Unió képviseletével. Nagyon fontos az, hogy az ENSZ-tel függetlenül is el tudjunk jutni az ombudsmanokhoz, civil szervezetekhez, a harmadik országokban. Zemki úr, Belgi- Belgiummal nagyon szorosan együttműködünk, azt hiszem tökéletes az együttműködés, ismerjük, hogy milyen kihívásaink vannak a 2010-es év során. Aztán a magyar illetékes minisztérium egyik munkatársa már Madridban dolgozik, úgyhogy szerintem elég jól állunk. Aztán a különleges eseteket nyomon követjük, és amikor ezekben változás lép fel, arról mindig beszámolunk. Legjobban persze azon az esetekre figyelünk oda, ahol halálbüntetésre ítélték a vállalat. Ezzel, ezzel kapcsolatban jelenleg is tervezünk egy nyilatkozatot. Aztán még egy dolgot szeretnék említeni az Európán bel, Európán belül, illetve kívüli kisebbségekkel kapcsolatban Iránban, Bahájban, eh, Iránban létezik egy Bahái eh, kisebbség. Január 12-én ezzel kapcsolatban is tartottunk egy ülést. Elnök, lenne még egy kérdés. Egyébként köszönöm szépen, nagyon szépen, röviden összefoglalta a dolgokat. Ugyanakkor azt hiszem nem válaszolt azzal, az azzal kapcsolatos kérdése, hogy mi a helyzet az amerikai, ex, amerikai kormány, a volt amerikai kormány illegális fogvatartásaira. Tehát az illegális fog, fogjulejtés, fogvatartás. Biller asszony, illetve Gomes asszony tett fel ezzel kapcsolatban kérdést. Tehát az amerikai ö, fogvatartások kérdése. Csak azt szeretném elmondani, hogy engem is lenyűgözött, hogy mennyire átfogó választ adott, de az új intézményes felállásról, illetve a külszolgálatról, meg a párbeszédről nem igazán szólt a válaszában a kollega. Howard úr, én azt javaslom, hogy ezekre a témákra térjünk vissza a spanyol elnökséggel, a bizottsággal, illetve a főképviselővel a következő üléseinken, mert most kicsúszunk nagyon az időből, de azt mindenképpen megkér, arra mindenképpen megkérném Duarte Quadra urat, hogy az előző kérdésre válaszoljon. Igen? Szerintem hasznos lenne még akkor is, hogyha csak egy percben, de valamilyen kötelezettségvállalást tennének, mert az AFPRO-nak erről ö, döntenie kell, tehát szorít bennünket a menetrend. Tehát ö, január 25-ig nem akar várni, hát akkor úgyis foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Én tényleg ö, nagyon kérem, ö, 45 perc késésben vagyunk, és a szíriai emberi jogi helyzetről, vagy azzal kapcsolatban, kapcsolatban meghívott vendégeink várnak, nagyon korlátozott az időnk. Nagyon kérem, hogy hadd térjünk erre vissza, mihelyt lehet. Duerte Quadra úr. Nem tudtam mindenre válaszolni, mert gyorsan fogalmaztam. Nos, ami az illegális fogvatartásokat illeti, haladunk a témában, fölvettük a kapcsolatot az illetékes szervekkel, a CIA-lel is, tehát mindenkit arra kérünk a tagállamokban, hiszen mi Spanyolországból végezzük ezt a munkát, arra kérjük a többi 27-26 tagállamot, hogy ők is végezzék el ezt a munkát. Én a Kohom elnökségi posztját járom, látom el. Az elnökség még nem tett nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, de ami az intézményi keretet is illeti, változik az, hogy ki mikor tesz nyilatkozatot. Belgiumnak egyébként nem kell feltétlenül az összes párbeszédben részt vennie, de ez változhat a következő hetekben. Nem tudjuk, hogy az önállat által említett rendszer működik-e majd áprilistól, úgyhogy valószínűleg Belgium folytatja majd az én posztomat. Átveszik ezt majd tőlem de nyilván beszámolunk majd önöknek arról, hogy mi van aktuálisan a kohom napirendjén, illetve hát a koreperen keresztül is lehet némi információhoz jutni. New Yorkban és Genfben más-más intézményi modell funkcionál. Az egyikben egy úgynevezett joint team van emberjogi kérdésekben, ez egy nagyon jó modell. Gevben sajnos ezt nem lehetett elérni, Spanyolország továbbra is ellátja majd az Európai Unió képviseletét, mint soros elnök. Nyilván a jövőben, ha változás van, akkor beszámolok önöknek erről, tehát hogy pontosan a Lisszaboni szerződés milyen változásokat tesz lehetővé. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm a gyors választ. Megköszönöm a spanyol miniszter úrnak, hogy beszámolt a spanyol elnökség prioritásairól, és mindenkinek megköszönöm, aki hozzászólt ehhez a témához. A spanyol elnökség épp csak elkezdődött, bőven lesz még időnk arra, hogy ezeket a kérdéseket részletesen megbeszéljük itt a bizottságban. ezzel lezárjuk a harmadik napirendi pontot, következik a négyes napirendi pont. Emberi jogok Szíriában, az EU-Szíria társadalási megalapodás összefüggésében. Elnézést kérek Dominik Boditól, ő a jelentéstevője a társulási megalapodásnak, az imént közölte velem, hogy 12.20-kor megy el a gépe, úgyhogy egész egyszerűen el kellett mennie. Örültem annak, hogy eljött ide, de sajnos el kellett mennie. Mario David. Elnök asszony, Mário David úrnak kellett elmennie, én itt vagyok. Elnézést, tévedtem, bocsánatot kérek. Elnézést. Mario David úrnak kell menni a repülőtérre, és ő a másik delegáció elnöke az Európai Parlamentben. Elnézést kérek a hibáért, de vannak más meghívott előadóink is. Mark Sare Porsen úr, aki az EU mediterrán hálózat igazgatója, Nasira Pulalt asszony, aki az Európai Bizottságot képviseli. Úgyhogy majd később ő fog válaszolni a kérdésekre. Tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy Szíria nagykövetségét természetesen meghívtuk, de tegnap délig nem válaszoltak meghívásunkra. Úgyhogy fogalmunk sincs, hogy pillanatilag itt vannak-e, avagy sem. Elnézésüket kérem a névcsere miatt, és először is Bodi úrnak adnám meg a szót. Madame la Présidente, Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívtak a szakbizottsághoz, hogy a szíriai emberi jogi helyzetről beszéljek konkrétan a társulási megállapodás perspektívájában. Mennyi időn van, elnök asszony? Mennyi időt ad, elnök asszony? Öt percre, Jens. Öt perce van. Öt perce van, Bodi úr. Nem fogok visszaélni vele. Szóval az emberi jogok helyzete Szíriában. Úgy gondolom, hogy négy szempontból kell megközelíteni a kérdést. Első szempont vallásszabadság. Nagyon kényes, regionális, körülmények között hangsúlyoznunk kell, hogy Szíria olyan állam, ahol a vallásszabadságot tiszteletben tartják. Nagyon sok kisebbség él ott, alauit, iszmálien, drúz, keresztény, mindezeket a kisebbségeket tiszteletben tartja Szíria, amely elnyomó, vagy elsőprő többségben szunnita, de mivel laikus állam, nincs vallási jellegű üldöztetés. És hogyha valamelyik kisebbség ellen eh, tüntetést szerveznek, akkor azt eh, súlyosan szankcionálják, eh, miközben nagyon sok szomszédos országban nincs ilyen szankció, sőt a közhatalom még bátorítja is az ilyen fellépéseket. Második szempont a nők helyzete több évtizede már a nők joga, illetve a nők társadalmi helyzete elismert Szíriában. Például a Szír köztársaság alelnöke egy hölgy, Elata asszony. Harmadik megközelítés, a szomszédos államok állampolgárainak jogai. Nos, jelentősen javult a helyzet Szíriában az elmúlt időben. 2008-ban diplomáciai kapcsolatok jöttek létre Libanonnal, ez egy döntő lépés volt, akár csak a két ország kötelezettségvállalása, hogy a libanoni fogvatartottak és eltűntek sorsát rendezzék. Persze több tucat fogvatartottat szabadon is engedtek 2009 elején, illetve eltűnt személyek cseréjére került sor. Iraki menekültek. Úgy tűnik, hogy 800 ezer és 1 millió között van a Szíriában élő iraki menekültek száma. Hangsúlyozni kell, hogy minden hez hozzáférnek, amihez a nemzeti állampolgárok egészségügyi és oktatási téren, és Szíria számára persze ez nagyon nagy költséget jelent. Végül negyedik szempont a politikai ellenzék helyzete. A legutóbbi években nem történt meg az az előre lépés, amiben bíztunk. Több ellenzékét letartóztattak Szele és Almele urat 2009-ben. Michel Küló úr szabadon bocsátása és olyan fontos kérdés, amire az Európai Unió odafigyelt a társulási megállapodás úgy gondolom, hogy egyedi lehetőség abból a szempontból, hogy segítsünk ennek az országnak modernizálódni, eh, politikai és gazdasági téren liberalizálódni. Az Európai Unió eh, oda fog figyelni a szír eh, emberi jogi helyzetre, és láthattuk, hogy ez a tény más országok esetében a társulási szerződésnek köszönhetően javította a helyzetet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt is, mert rendkívül élénk vitát folytatunk a spanyol elnökségről a mai nap folyamán, és ezért sajnos elég nagy késésbe vagyunk. A szíriai helyzet rendkívül fontos és érdekes is, úgyhogy most a következő hozzászólónak, Mark Sadepószennek szeretném megadni a szót az Euró-Mediterrán hálózat képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy Szíriáról szóljak az albizottságnak. 70 emberjogi szervezet található az Euromed régióban, Az Euromed barcelonai partneri kapcsolat kezdeményezésére jött létre. Célunk az együttműködés az emberjogi szervezetek között ebben a régióban, illetve a kölcsönös fellépés. Egy másik cél a régió kormányai való dialógus, és az Euromed folyamat eléjük tárása, a mediterrán térségben található országokkal. Több kollega követi a szíriai emberjogi helyzetet az elmúlt 15 év óta. Azt is nyomon követtük, hogy az Európai Parlament milyen szorosan követte figyelemmel az emberjogi helyzetet Szíriában. Többször is fellépett az emberjogi harcosok a bebörtönzöttek érdekében, és 2009. szeptemberében született az utolsó állásfoglalás Mohamed Hassani jogász kapcsán. Az EU és Szíria közötti társulási egyezménynek is lényeges része ez. Október 27-én az EU ö, hivatalosan is aláírta a megállapodást Szíriával, csak nem öt évvel azután, hogy a társulási ö, egyezmény ö, javaslatra került, ezért vagyunk itt ma. Pozitívnak ö, tekintendő és lehetőségnek az, hogy aláírásra kész a megállapodás Szíriával. Van egy kettes cikke ennek a megállapodásnak, amely az emberi jogi kérdések tiszteletbetartását ö, sarkalatos pontként kezeli. Szíria a legjelentősebb egyezményeket ebben a tekintetben ratifikálta, úgyhogy készek vagyunk a szíriai kormányjal tárgyalni, hiszen kölcsönös kötelezettségük a közös értékek védelme. Eddig nagyon nehéznek bizonyult ezt a megállapodást lehetőségként kezelnie Szíriának. Az emberjogi helyzet igen nagy kihívás Szíriában. Egy-két példával szeretnék élni ebből a szempontból. 63 óta ö, sürgőségi helyzetben élnek ö, a szíriaiak, és ez a, a az emberi szabadság jogokat korlátozta. Nagyon sok ö, emberjogi harcos ö, börtönben van. Ö, szeretném Helytemele Melli esetét is ö, megemlíteni, aki az emberjogi társulás, társaság ö, e, korábbi elnöke volt, és akit ö, szintén letartóztattak. Nagyon sokan ö, nem mozoghatnak szabadon, nem utazhatnak, az emberjogi harcosok közül, akik semmilyen oknál fogva nem utazhatnak, legyen az akár egészségügyi ok, tanulmányi, vagy bármilyen más. Napi nyomás alatt élnek ezek az emberjogi harcosok. Hálózatunk éves jelentése semmiféle erőlelépést nem mutat mert semmi emberjogi szervezet nem kapott hivatalos működési engedélyt eddig a szíriai hatóságoktól. Több ezer embert tartanak fogva, és a 80-as évek óta semmi hír nincs róluk. Más példákkal is élhetnék, de biztos vagyok benne, hogy az albizottság nagyon jól tudja, hogy milyen ö, az emberjogi helyzet Szíriában. De ha bármi további információra van szükségük, szívesen állok rendelkezésükre. Puzis úrhoz hasonlóan ö, szeretném elmondani azt, hogy azért Szíria pozitívan állt az 1 millió iraki menekült befogadásával kapcsolatban, illetve 500 ezer palesztin befogadását illetően. Ami a vízumpolitikát illeti, nagyon jól ismert, hogy hogyan állnak az arab állampolgárokhoz. Annak ellenére továbbra is aggályokat jelent számunkra Szíria. Szükséges az átlátható dialógus a hatóságokkal. Hisszük, hogy a társulási egyezmény hatályba lépése nagyon jó lehetőség erre. Az emberi jogok védelméről meg kell győznünk a hatóságokat, hogy ez nem áll szöges ellentétben a biztonságukkal, ellenkezőleg. Ugyanakkor dialógust kell folytatnia a szíriai hatóságoknak az EU-val. Meg kell vitatniuk az emberjogi célkitűzéseket, ahogyan ezt az Európai Parlament a Szíriával kapcsolatos 2009. szeptemberi állásfoglalásában megfogalmazta. Konkrét lépésekre van szükség ebből a célból. Az emberjogi harcosok és családjaik utazási korlátozásának megszüntetésével például. Nyomást kell gyakorolni a hatóságokra és a rendőrségre is ebből a szempontból. Szeretnénk, ha ezeket a célokat elérnénk. Az emberi jogokról folyamatosan eszmecserét kell folytatni, és segíteni az emberjogi harcosokat és családjaikat. Az EU-nak végre kell a útmutatásait az emberjogi harcosok védelmét illetően. Hiszük, továbbra is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a társulási egyezmény ratifikációs folyamata során is hangsúlyozza az emberjogi kérdéseket az Európai Parlamentnek azt ajánljuk, hogy kezdjen a szíriai képviselőkkel tárgyalásokat, mert hisszük, hogy a parlamentnek követnie kell Mohamed Assani esetét, illetve a legutóbbi állásfoglalásában foglaltakat. További nyilvános meghallgatásokra van szükség, amelyre meg kell hívni a szíriai kormány képviselőit is. Végezetül az Európai Parlamentnek egy állásfoglalást kell elfogadnia, amelyben arra ösztönzi a hatóságokat, hogy az EU-val keresik a dialógus lehetőségét az emberjogi helyzet javítása céljából. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Charles Bolson úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlament sürgőségi állásfoglalást fogadott el, úgy tudom, szeptemberben, Mohamed Al-Hassani esetében, és egy hónappal később találkoztam képviselőjével, jogi képviselőjével, és megvitattuk ezt az esetet, illetve azt is, hogy milyen hasznos a Szíriával kötött társulási szerződés. Alá kell írni és ratifikálni. A másik eset, amit említett, Hajta Male emberjogi ügyvéd esetét, akit a szíriai biztonsági szolgálatok október 14-én tartóztattak le. Én magam írtam az albizottság nevében a szíriai nagykövetnek, hogy elítéljem ezt. Kedves kollégák, megnyitom a vitát, és de Kaiser asszonyé a szó először. Nem két szót? Igen, mert ön volt korábban a jelentéstevő ennek a megállapodásnak. Igen, valóban. Igen, ez a társulási megállapodás elég hosszú időre nyúlik vissza. Több parlamenti ciklus is eltelt, már Janis Szekarió volt az én elődöm, aztán én átvettem a munkát. És úgy tűnik, hogy most jön el a pillanat, hogy létre is jöjjön ez a megállapodás. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam Bódész úr előadását, meg az önét is önöknek. Mind a kettőknek igazuk van. Hogyha az ember ismeri ezt a térséget, akkor el kell, hogy ismerje, hogy Szíriában bizonyos szabadságjogok igenis garantáltak amit ön mondott, az igaz, ugyanakkor emellett ez egy nagyon kemény rendszer, és a politikai ellenzéket nem csak elnyomják, hanem időnként szúrópróbaszerűen bebörtönzik. Michel Alva valaki korábban börtönben volt, volt módon beszélni, meg másokkal is. Uh, fantasztikus, hogy ők beszélhettek velem, pedig hát nyilván mindenhol poloskák voltak, és erre azt válaszolták, hogy igen, igen, hát ilyen ez a rendszer, időnként hagynak minket beszélni, aztán egyszer csak lecsuknak. Szóval ilyen a rendszer, ez egy súlyos politikai probléma, nagyon bíztunk benne, hogy Szíria több pártrendszer felé nyitni fog a bászpárt utolsó kongresszusán, de ez nem történt meg. A politikai pluralizmust nem tették lehetővé, és 2006-ban a Hariri ügy után, amikor 300-an aláírtak egy nyilatkozatot, 300 szíriai értelmiségi, akik a nyilvánosság elő, elé léptek, egy sor letartóztatás történt. Szóval az a kérdés, hogy veszélybe sodorjuk-e a társadalmi megállapodást? Nem nem ezt kell tenni, de akkor mi a legjobb módja a szír hatóságokkal való kapcsolattartásnak? Hogyan lehet őket kihozni az elszigeteltségükből és javítani a helyzetet? Bashir al-Assad úrral én többször is tárgyaltam, és egyedi esetekben szinte mindig sikerült szabadlábra helyezéseket elérni. Na de ettől még az általános politikai kérdés, probléma fennmarad hogy ennyire üldözési mániás ez a rendszer, ennyire nem akarnak nyitni. A társulási megállapodás valószínűleg nem fogja egyik napról a másikra megváltoztatni a helyzetet, de szép lassan átviszi Szíriát egy másik politikai táborba, és talán rugalmasabbá is válik a, a rezsim. Szerintem nagyon határozottan továbbra is fel kell lépni az egyedi esetekben, de nem hiszem, hogy emiatt veszélybe kellene sodornunk egy olyan eszközt, ami az egész régió stabilitása szempontjából nagyon hasznos lehet. Önöknek igazuk van, tényleg szükségállapot van Szíriában. Kér, kér, kérni kell, ugye, hogy oldják fel, de az a válasz, hogy Egyiptomban is az van, stb. stb. Politikai bebörtönzöttek esetével is eh, foglalkozni kell, de semmi sem fekete eh, és fehér. Meg kell találnunk eh, a cselekvés módját úgy, hogy Szíria előtt ugyanakkor megnyitjuk a kaput. Mitchell úrral beszélgettem erről, lejött a parlamentbe, és ő is azt mondta, hogy persze készek vagyunk arra, hogy a társadalási megállapodásban előrelépjünk, de van ennek egy ára Szíriának, meg kell értenie, hogy valamilyen szinten változnia kell a politikájának, nyitásra van szükség Egyébként a béke folyamat vonatkozásában is tényleg egyetértek mind a kettővel, mind a két elhangzott véleménnyel, jól ismerem a problémát. Én úgy gondolom, hogy nagyon őszinte párbeszédre van lehetőség, mert volt már ilyen a legmagasabb szinten, és nem mindig működik ez. Igen, vannak alkaida jellegű merényletek, stb. stb a közbiztonság szempontja fontos, Ekiló úr kapcsán hangzott ezzel, de hát nem mondják már nekem, hogy Ekiló úr szervezte a merényleteket, na mindegy. Szóval ez egy valós probléma, de nem szabad, hogy a fától ne lássuk az erdőt, a politikai szólásszabadságot mindig fel kell vetnünk, ez az ország amúgy nagyon érdekes eredményeket mutatott fel. Köszönöm, De asszony. Most pedig Belder úrnak adnám meg a szót, a Szíriával foglalkozó, ja, bocsánat, az Izraelrel foglalkozó delegáció elnökének, tessék. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Dekezer asszonynal. Egy kérdést szeretnék föltenni vendégeinknek. Hiányoltam valamit a ő előadásukból, a kurdok helyzetét, hiszen ugye 4 millió kurd él Szíriában. Mi a helyzet velük? Hogy állnak az ő jogaik? Aztán ami a vallásszabadságot illeti, Mi a helyzet a különböző felekezetekkel? Ugye nem minden vallásnak vannak azonos esélyei, és hallottuk az előbb, hogy milyen rezsim működik Szíriában. Nos, mi a véleménye a rezsimnek a nemzetbiztonságról? nyilván ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy hogy vélekednek az emberi jogokról. És ahogy De Kaiser asszony ezt, ezt említette, az emberi jogok helyzete nem mindig kielégítő. Tudjuk, hogy Irakból rengeteg menekült érkezett Szíriába. Kérdezem, hogy a szírek hogyan oldják meg ezt a problémát? Önök 1 millió menekültet említettek, az ENSZ adatai pedig 2 millióról szólnak. Ez nyilván nagyon nagy terheket ró a szír társadalomra. Egyetértek de Kejzer asszonynal, de van még egy dolog, ami engem kisé aggaszt a társulási egyezménnyel kapcsolatban, ez pedig az, hogy az alkotmányt milyen mértékben valósítják meg. Remélem, hogy a az Európai Unió hallatja majd hangát ezzel, kap, ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Belder úr. A következő hozzászóló az alelnök úr, Trizsavi úr. Köszönöm szépen. Megköszönöm ezt a nagyon érdekes előadást. Dominik Bódusz és Paulsen uraknak. Úgy vélem, hogy a rendkívül részletes elemzések nyomán, amit De Kaiser asszony említett, konkretizálni tudhatjuk álláspontunkat. Ugye Szíriának elég különleges a helyzete. Egyrészt Szíria jó indulatáról tett tanúbizonyságot, hiszen aláírta ezt az egyezményt, és ez jelent valamit a földközi tenger integrációjával való kapcsolatban. A más, részről azonban nem igazán hajlandóak ö, változásokat végrehajtani, mondjuk a gazdaságban a szocializmus felől a szocialista piacgazdaságra kívánnak áttérni. Aztán a menekültek kérdése, ugye egyre több menekült érkezik Szíriába, a gazdaságért mikor gazdaságért felelős miniszter helyett, miniszterelnök helyettes voltam, ellátogattam Szíriába, és arra jutottam, hogy a szíriaiak sose lesznek képesek megfelelő reformokat kieszközölni, hogyha önmaguk nem gondolják ezt komolyan, pontosan a menekültek miatt. A következő kérdést szeretném föltenni, tehát vajon a tárgyalások során felmerültek-e ezek a kérdések? Megfelelő hangsúlyt kaptak-e? Tudjuk, hogy az Emberi Jogi Albizottságnak nagyon komoly szerepe volt abban, hogy sor kerüljen a Lisszaboni szerződés elfogadására, hatályba lépésére, és pontosan ez az albizottság kapott újabb kompetenciákat ezzel kapcsolatban. És ez nem kis mértékben tesz hozzá ahhoz, hogy megszületett ez az egyezmény. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett minket az Európai Parlament új feladatairól. az ilyen jellegű egyezmények kapcsán. Tulajdonképpen más nem kért szót, és mivel az előző hozzászóló konkrét kérdést fogalmazott meg a bizottsághoz, Először a bizottsághoz fordulnék. Ja nem, bocsánat, ön kért szót. Elnézést, hogy megint szólok. Pauszon úrhoz volna egy kérdésem. Persze a dialógus mindig is fontos. De mitől olyan biztosak abban, hogy konkrét eredményekre vezetnek? Mert vannak esetek, amikor tényleg komolyan megsértik az emberi jogokat mitől olyan biztosak abban, hogy a szíriai kormány javít a helyzeten? Mert voltak már más dialógusok is, és ha ezekhez hasonlítjuk ezt nemzetközi szinten, a kormány akkor úgy járt el, hogy bevezette a dialógust, és ezért kicsit enyhített a kritikán. Úgyhogy talán a dialógus során fel kellene állítani bizonyos ö, kritériumokat, amelyek alapján mérhető, hogy ez sikeres a vagy sem. Elnök asszony. Köszönöm szépen, Pilar asszony. Nagyon fontos kérdés volt ez. Mert amennyire én visszaemlékszem erre, de Kaiser asszony Tuniszra utalt, ahol semmiféle erőrelépést nem tapasztaltunk a megállapodás ellenére. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az első kérdést illeti, a gazdasági átalakulás aspektusait figyelembe vettük-e a megállapodásban? Igen, ugyanis a társulási egyezmény értelmében egyrészt szabad kereskedelemre van lehetőség Szíria és az EU között, és ezzel kapcsolatban még minden átmeneti jellegű. Emlékeztetnünk kell, ez nagyon fontos a szíriaiakat erre, mert vannak gazdasági jellegű aggályok is ezzel az egyezménnyel kapcsolatban. Úgyhogy igenis van átmeneti időszak, 12 év ez az átmeneti időszak, vannak bizonyos aszimetriák is ö, Szíria vonatkozásában, mert ö, vannak termékek, amelyek tőlük jönnek be, segítünk ö, a kereskedelmén Szíriának, ö, Európa felé, stb. stb. Tehát emlékeztetni kell erre. Aztán van egy csomó olyan kísérő intézkedés, ö, amely a különböző struktúrák alkalmazkodását segíti elő a szíriai gazdaságban, amelynek célja az, hogy például a vállalatok is ö, megfelelő ö, színvonalat érjenek el. Tehát egy csomó minden kíséri ezt a csomagot. Úgy ítéljük meg, hogy az Európai Uniónak hozzáadott értéket kell képviselnie ö, ebben az esetben, hiszen rendkívül centralizált országról van szó Szíriában, hiszen, és elő kell segítenünk ezekkel a kísérő intézkedésekkel a nyitást. A politikai dialógussal kapcsolatban is volt egy rendkívül aktuális kérdés. Mi garantálja azt, hogy az a politikai dialógus, amely a társulási egyezmény keretén belül mm, elképzelt, előrendíti a helyzetet. Nos, a földközi tengeri térségben található országokkal gyakorlatilag az a tapasztalatunk, hogy igenis történt előrelépés természetesen nem olyan mértékben, mint amilyet szerettünk volna, de csak példaképpen például ö, utalni szeretnék Egyiptomra, ahol a társulási egyezmény előtt illetve a szomszédsági politika előtt és az akcióprogram előtt voltak tabu dolgok, mint például a korrupció Egyiptomban, mint például a fogvatartási körülmények, és ezek a témák most már a napi rendi pontjaink közé tartoznak Egyiptommal való tárgyalások során. Bár Szíriával ez nem feltétlenül működik még így, és csatlakozni Kejzer asszonyhoz, amikor elmondta, hogy hát úgy gondoljuk, hogy a szíriaiak igenis ismerik a, a, a játékszabályokat, ismerik a társulási szerződés szövegét, a záradékokat, azok mechanizmusát, illetve azt is, hogy mire lehet utalni abban az esetben, hogyha tényleg látványosan megsértenek valamilyen megállapodási pontot. Tehát a szíriai fél ismeri ezt a megállapodást, mi is ismerjük, és ami gyakorlatilag változni fog, hiszen nem szabad elfeledkezni arról, hogy olyan országról van szó, amelyel nagy-nagy késlekedésben voltunk a dialógus során az európai jószomszédsági országokkal együtt már az ötödik generációjánál tartunk ezeknek az országoknak, és még mindig nem írtuk alá ezt az egyezményt. Úgyhogy értetlenség és bizalomhiány övezi ezt az egész egyezményt, és a szíriai partnereinknek azt is meg kell magyarázni, hogy ez két irányú ez az utca, és lehetővé teszi azt is, hogy olyan pontokat is felvegyünk a napi rendek közé, amelyek közösek. De ugyanakkor olyanokat is, amelyekben nincs megállapodás közöttünk. És ugye angolul ezt a confidence buildingnek, vagyis bizalomépítésnek nevezzük. Ez rendkívül fontos, hiszen több éves dialógus hiányt és értetlenséget követ ez a folyamat. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az ismertetőt, most pedig Bódész úrnak adom meg az szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Feljegyeztem, amit a különböző hozzászólók mondtak, a jelentés készítéséhez ez nagyon hasznos. A kurdok kérdése is felvetődött. Egyetlen példát mondanék, a damaszkuszi mufti, tehát a fő szunnita tisztségviselő Damaszkuszban kurd. Szíriai kurd. Ez egy példa, de vannak más példák is arra, hogy ö, nincs, nem üldözik a származásuk miatt a kurd kisebbség tagjait. Na most ami az ellenzék jogainak helyzetét illeti. Nos, a háborús helyzet, illetve a szír terület egy részének megszállás alatt tartását, a Golán fensikről beszélek, Persze kivételes intézkedéseket indokolhatnak a hatóságok számára. És hát persze a konfliktus nagyon hosszú ideje tart már, ezért a kivétel válik a főszabályá. Az a kérdés vetődik fel, teljesen egyetértek Dökezer asszonya, hogy legyen-e vagy ne társulási megállapodás. Úgy gondolom, hogy a társulási megállapodás olyan tartós keretet jelenthet, amin belül együttműködhetünk a szírekkel, és előre mozdíthatjuk a dolgokat. Viszont, hogyha lemondunk a megállapodásról, akkor megfosztjuk magunkat attól az esélytől, hogy Szíria előrelépjen. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, köszönöm Bodis úrnak, most pedig Charles de Paulson következik, hogy ő is reagáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Persze a kurdok helyzete nagyon összetett. Azok a kurd, vannak kurd személyiségek, akik az establishment részét képezik, de úgy tűnik, hogy 300 ezer kurd származású embernek nincs állampolgársága. Most új ö, törvényt hoznak, mi szerint a határmenti területeken gyakorlatilag nem élhetnek majd emberek, és nem ö, ö, adhatnak, vehetnek termőföldet, ez nagyon nagy probléma a kurdok számára. Ami a társadalmi megállapodást illeti, mi nem mondjuk azt, hogy ne legyen ilyen megállapodás. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a képviselők kapcsolatot folytassanak a szírekkel, nagyon fontos, hogy az európai értékek folyamatosan napirenden legyenek, mert Szíriában az emberi jogi munka nagyon nehéz párbeszédhez, platformra van szükség. Úgy gondolom, hogy az emberi jogvédők ma az egyetlen partnerek Szíriában, és lehetőséget kell biztosítani számukra a párbeszédhez. Tehát bármi, ami a párbeszédhez elvezet, előrelépést jelent. A konjunkturális helyzet olyan, hogy nem biztos, hogy három-négy év múlva megint meg lesz a lehetősége a párbeszédnek, tehát nagyon fontos az ösztönzés. Köszönöm szépen. Saldepolszen úr. Azt hiszem elég jól elemeztük a helyzetet, de persze folytatni kell a munkát. Nagyon jó lenne Bodis úr munkáját valahogy összekapcsolni a szag, albizottság munkájával, de Salde Polszen által úr hangsúlyozott dolgokat is föl kell karolni, tehát hogy a parlamenti állásfoglalásokban, nyilatkozatokban a kiemelt emberi jogi eseteket tárgyalni kell. Megköszönöm a sok észrevételt, és gyomon követjük a szírhelyzetet. helyzetet. Köszönöm kollégák, köszönöm a vendégeknek is a megjelenést. Ezzel az albizottság ülésének végére értünk. Most zárt ülés következik nem mint a titkos dolgokra lenne szó, de a demokrácia és az emberi jogok európai eszközével foglalkozó munkacsoportot véglegesítenénk, úgy tűnik, hogy ez nagyjából megtörtént. 5 perces szünet következik, és utána pedig próbáljuk röviden lefolytatni a munkacsoport ülését. Köszönöm szépen, azt hiszem jól kezdődött az év.